Alors, chers collègues, je pense qu'on doit commencer... De... Kedves kollégák, kezdjük meg a, az ülést. Ma én fogok elnökölni a szakbizottság ülésen. 2 óra 30-kor fogunk beszélni a PTR-ről, a vízum kötelezettségek tekintetében, amikor külső határon áthaladnak ilyen, olyan személyek, akik vízum kötelezettség alá esnek különösen Koszovóról lesz szó, Fákron képviselőnek a témája ez. Ma viszont a franciaországi ö, helyzetről fogunk beszélni, rendkívüli helyzetről. Kedves kollégák, néhány szóval bevezetném ezt a témát. Terrortámadásokat követően, ami a párizsi területen következett be november 13-án, a francia hatóságok úgy döntöttek, hogy elfogadnak egy törvényt a rendkívüli helyzetről. 2015-ben, november 20-án a francia parlament ezt lehetővé tette, és bevezette február 19-e érvényességgel, amit meg lehet hosszabbítani még két hónapra. A francia törvény, ami a rendkívüli állapotról szól, egy sor intézkedést tartalmaz, amiket a közigazgatási hatóságok bevezethetnek. Ezen intézkedések közül néhány lehet, hogy az emberi jogi és az alapjogi egyezményhez kapcsolódó derogációt igényel. 2015. november 24-től 2016. februárig és májusig lesz érvényben, vagy lehet érvényben a rendkívüli állapot, az Európa tanácsot tájékoztatták a francia hatóságok a 15-ös cikk szerinti derogáció témájában. És mi úgy döntöttünk a koordinátorok szintjén, hogy meghívjuk Pierre Szeller urat, aki rendkívüli nagykövet, teljes hatalma rendelkezik, és ő képviseli a francia köztársaságot az Európai Uniónál, és kérjük, hogy számoljon be az intézkedésekről, hogy a francia hatóságok milyen intézkedéseket hoztak, illetve hogy ezek mennyiben felelnek meg az elsődleges törvényeknek, jogszabályoknak az Európai Unió szintjén. Szeretném üdvözölni Önt, és szeretném biztosítani a Libe Szakbizottság nevében együttérzésünkről, a június 13-án meggyilkolt két rendőr ügyében és a támadás tekintetében. Mm, Szokás szerint úgy tartjuk meg az eszmecserénket, hogy először meghallgatjuk Önt. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők! nagy megbecsülésnek tekintem, hogy ezen az eszmeserén részt vehetek önökkel, hogy választathatok a kérdéseikre, illetve be tudok számolni a franciaországi rendkívüli helyzetről. Szeretnék köszönetet mondani az együttérzésükért is a szakbizottság, illetve az Európai Parlament nevében kifejezték az együttérzésüket, hiszen egy támadás történt három nappal ezelőtt Franciaországban. Mit is jelent a rendkívüli helyzet? Elnök asszony ön elmondta, hogy ez egy különleges helyzet, amit a törvények határoznak meg. A jellemzői, és most idézek a 55-ös törvényünkből, közvetlen veszély érvényes, súlyos veszély érvényes a közrend tekintetében. Fontos, hogy már létezik szigorú jogi definíciója a rendkívüli állapotnak. Tehát itt nem politikai megfontolásokról van szó, hanem ez egy olyan jogi helyzet, aminek tekintetében a jog, a törvények jogokkal ruházák föl a közgazdasági szerveket lehetséges plusz intézkedésekre megelőzés a logikája a rendkívüli állapotnak, vagyis, hogy meg kell próbálni a nagyobb közrendet érintő árak, ártalmakat, kockázatokat meg, megpróbáljuk megelőzni. A november 13-ai támadás követően vezettük ezt be, 2015. november 20-án még plusz három hónapra hatályban tartottuk. Ez azt jelenti, hogy 2016. November, február 19-ig volt érvényes a második időszak, és a harmadik pedig június 20-áig. Elmondanám, hogy milyen intézkedések kerültek bevezetésre. és milyen intézkedések voltak szükségesek, és szigorúan arányosak. Először is a rendezvények betiltása volt az első intézkedés. Az egyik, hogy céljának az volt, hogy kis területre ne koncentrálódjon sok ember. Ugye a terrortámadásoknak a célja lehet egy ilyen gyűlés. Továbbá, hogyha súlyos esemény következik be, akkor a biztonsági erők mobilizációja is könnyebb, hogyha nincs nagy ember koncentráció. Például a klímakonferencia, ami tavaly decemberben szerveztünk meg Párizsban, ezzel kapcsolatban be lettek tiltva az egyéb események. De ahogy tudják és látják, a társadalmi helyzet hazámban olyan, hogy nagyon sok ilyen eseményt szerveznek, úgyhogy ez a tiltás ez nem általános és nem abszolút. A hatóság, a közigazgatási hatóságok mindent megtesznek azért, hogy az tiltási intézkedéseket megfelelően arányosan alkalmazzák. Hogyha súlyos soka van annak, hogy egy területet közrendet fenyegető személyek látogatnak, akkor lehetővé, lehetőség van a házkutatásra, hogyha ezek a személyek súlyosan fenyegetik a közrendet. Most nem egy teljes mérleget fogok bemutatni a helyzetről, hanem inkább szeretném bemutatni néhány példával, hogy hogyan történt a végrehajtás. Tehát itt közigazgatási ellenőrzésekről van szó. Néhány héttel ezelőtt vontuk le a mérleget, május 15-én. 2427 ilyen esemény volt, ezek nagy része a rendkívüli állapot első időszakában került sor, vagyis tavaly február 26-áig. A második időszakban február 26 és május 9 között 145 ilyen eseményre került sor, tehát házkutatásra és az eredmények, konkrét eredmények között, amiket ezzel kapcsolatban megállapítottunk, 753 fegyvert ö, foglaltak le, ezek közül több mint 600 háborús fegyver, háborús célokra használható fegyver. Az első eredmény, amit ezek a házkutatások hoztak, a hírszolgálati tevékenység, ami lehetővé tette, hogy aktualizálják a dossziékat, hogy ezeket frissítsék, és a legjobb bizonyíték annak, hogy mennyire fontos volt ez a munka, hogy több mint a fele ezeknek a házkutatásoknak olyan emberekre vonatkozott, akik már eleve regisztrálva voltak. 59 adminisztratív házkutatásra került sor jogi intézkedés alapján, egyrészt a fegyverekre vonatkozó jogszabályok alapján, a kábítószerekre vonatkozó jogszabályok alapján, és ami fontos ebben a kontextusban, hogy a, lehetővé tették, hogy megismerjük a valóságot, vagyis azt, hogy mennyire, hogy így fogalmazok, porózus, hogy mennyire elterjedt, mennyire sok helyen jelen vannak a terroristák, fegyverek, a drogkereskedelem. Tudjuk, hogy a drogkereskedelem az egyik fő finanszírozási forrása a terrorizmusnak. A lakossági bejelentések tekintetében 268 eljárás volt folyamatban február 26-án, 69-et megújítottak, és három új bejelentése kerül sor, vagyis ez azt jelenti, hogy most 72 lakossági bejelentés van folyamatban, illetve ezeknek a kivizsgálása. A rendkívüli állapot a közrend számára a gyülekezési szabadság korlátozását teszi lehetővé, de csak egy valási központ bezárására került sor. Az önök aggája, tisztelt képviselők, az, hogy a jogi keretek között, vagyis a parlamenti keretek között nemzeti szinten milyen módon kerülnek meghatározásra ezek az intézkedések, illetve a végrehajtása a rendkívüli állapot keretei között hogyan működik. Egy ö, olyan téma, amit mindenképpen szeretnék tisztázni. A rendkívüli állapot az nem a jogállapotnak a korlátozása, a rendkívüli állapot és az ezzel kapcsolatos intézkedések garancia és ellenőrzés keretei között folynak le. Maga a törvény biztosítja ezeket a garanciákat. A 2015. november 25-ai törvény pontosított egy sor intézkedést a 1955-ös törvényel kapcsolatban. Például a lakossági bejelentésekre vonatkozóan a hatályt az új törvény módosította azért, hogy ez a fenyegetés jelleméhez, jellegéhez igazodjon az időkorlátokhoz, és a jogalkotó pontosan meghatározta az intézkedés bevezetésének a módját. a házkutatás tekintetében egy, egy rendőri alkalmazott jelen kell, hogy legyen például az elkobzáskor, vagy a lefoglaláskor, az ügyész rendszeres tájékoztatására van szükség, továbbá bizonyos helyek a védelmét is előéri a törvény, például képviselők, ügyvédek, bírók, újságírók, akik soha nem lehetnek tárgyai a házkutatás az alkotmányi tanács, ami a legmagasabb szintű francia joghatóság, 2015. december 22-én döntött a lakossági bejelentésekről vonatkozó szabályokról a rendkívüli állapot tekintetében. Ez egy közgazgatási hatáskörbe tartozó intézkedés, ez megfelel a mi alkotmányunknak, és így a közgazgatási bíróság kell, hogy biztosítsa, hogy az intézkedések megfelelőek, szükségesek és arányosak legyenek, megfelelőek, szükségesek és arányosak legyenek. Ez a közrend alapja, alapelve Franciaországban, ez 1933 óta érvényes. A közigazgatási házkutatások tekintetében az Alkotmányi Tanács 2016. februárban pontosította, hogy a közigazgatási hatóság nem másolhatja le a begyűjtött információkat bírói felhatalmazás nélkül, hiszen ez a lefoglalás vagy elkozáshoz hasonló helyzet. Az alkotmányjogi tanács tehát pontosította egyrészt, hogy validálni kell az eljárást, és milyen keretek között folyhat az le a közgazdasági bírósághoz tartozik mindez. A közgazdasági bíróság a folyamatban az úgynevezett szabadság kérdésekben avatkozhat be, hogyha súlyos támadás fenyeget és alapjogot korlátoz. Ez azt jelenti, hogy nem csak az intézkedés bejelentésekor, hanem a végrehajtás során is lehetőség van erre. Egy első mérleget levontunk 2016. február végén. A adatok érdekesek a rendkívüli állapota kapcsolatban hozott intézkedések tekintetében. A 111 intézkedésből 38-at megkérdőjelezett a bíróság, tehát a bíróság vagy felfüggesztette a végrehajtást, vagy pedig meg is szüntette maga a közigazgatási hatóság, mielőtt a bíróság beavatkozott volna. Ezért szeretném azt is elmondani, hogy a közigazgatási bírósági ellenőrzés az valóság, és működik, és ténylegesen egy sor intézkedésnek a felfüggesztéséhez és törléséhez vezetett. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a rendkívüli állapot, a kapcsolatos intézkedések nem azt jelentik, hogy az alapszabályokat nem tartjuk tiszteletben, vagy a jogállamiságot korlátozná ez, nem pont ellenkezőleg az illetékes minisztérium gondoskodik arról, hogy szigorúan a törvényes keretek között folyanak az eljárások. Tehát jogalkotási, közigazgatási bíróság és parlamenti ellenőrzés. A 2015. november 20-ai törvény meghatározta, hogy pontosan, hogy milyen módon lehet bejelenteni a rendkívüli állapotot. Ezt a szenátusnak van erre joga. Minden kiegészítő intézkedés begyűjtésére joga van a helyzet felmérése és értékelése tekintetében ezért a parlament és a szenátus alkotmányi bizottsága rendszeresen beszámol a végrehajtásról a belügyminiszter előtt. Egy sor meghallgatást szerveznek, belügyminisztérium, a jogvédők, a ombudsman szervezetek, szövetségek tekintetében, úgyhogy a parlamenti ellenőrzés az folyamatosan működött és érvényes volt. Tisztelt elnök asszony és tisztelt képviselők! A bevezetőjében elnök asszony mondta, hogy az önök szakbizottságának a tagjai felvetették azt a kérdést, hogy a nemzetközi vállalásoknak megfelelnek-e a rendkívüli állapotra vonatkozó intézkedések, és konkrétan az emberi jogi egyezménynek ezek megfelelnek-e az intézkedéseink. A francia kormány úgy döntött, hogy olyan intézkedéseket használ, amelyek egyrészt a polgári és politikai jogokra vonatkozó egyezmény 4-es cikkében szerepelnek, másrészt az emberi jogi egyezmény 15-ös cikkében. Ezek felhatalmaznak az államot arra, hogy ideiglenesen felfüggesztenek bizonyos szabadságjogokat különleges helyzetben. Ez azt jelenti, hogy a bizonyos körülmények között a rendkívüli állapotot be lehet vezetni, és ennek alapján jártunk el. Szeretnék hangsúlyozni egy dolgot. A derogációs záradék nem azt jelenti, hogy akár az egyezményt, akár a megállapodást befagyasztanák. pontos intézkedések szerepelnek ezekben a dokumentumokban, hogy milyen körülmények között és milyen különleges módon lehet bevezetni a rendkívüli állapotot. Tehát ezt maguk a nemzetközi egyezmények tartalmazzák. Tájékoztatási kötelezettségél az Európa Tanács és az ENSZ felé a két eszköz alkalmazása tekintetében. Ezért az utóbbi hónapokban rendszeres információcsere folyt a Velencei Bizottsággal, a különleges megbizottal, Március végén volt egy látogatása a részéről, a miniszterelnök és Strasbourgba ellátogatott, és találkozott az Európa Tanács főtitkárával, bemutatta a helyzetet. A külügyminiszter az ENSZ emberi jogi tanács előtt jelent meg 2016. február 29-én Genfben, és ő is bemutatta, hogy a rendkívüli állapot Franciaországban milyen módon működik, milyen rendkívüli intézkedéseket hoztunk és hangsúlyozta, hogy az állampolgárok biztonságát és a közön fenntartását kívánjuk garantálni. Még egy utolsó megjegyzésem lenne. Önök rákérdeztek arra, hogy több alkalommal miért lett meghosszabbítva a rendkívüli állapot. Legutoljára, ugye ez néhány héttel ezelőtt következett be. A francia köztársaság elnöke egyetelmen kijelentette, hogy a rendkívüli állapot nem lehet állandó, ugye definíciójánál fogva sem. Viszont a felelőssége, hogy az állampolgárok biztonságát garantálja, amikor jelen van a fenyegetés és a kockázat. Úgy gondolom, hogy sajnálatos módon nehéz azt ö, ö, kritizálni, vagy annak ellent mondani, hogy Franciaország az egyik különleges célja a terrorizmusnak, a dzsihadista, terrorista támadásoknak, nem csak Irakból és Szíriába kiindulva, hanem a szabadság, az emancipáció elvei, amelyek rendkívül fontosak hazámban évszázadok óta, és ugye össze kell egyeztetni ezeket a jogokat a terrorfenyegetéssel. Úgy gondoljuk, hogy magas szinten él ez a fenyegetés. Sajnos március 24-én láttuk ennek a bizonyítékát egy új terrortámadás tekintetében, amit, amit sikerült megakadályozni. Aztán két újabb a 12-én egy újabb támadásra került sor, és három nap alá ezelőtt pedig ugye a saját lakásukban meggyilkoltak két rendőrt, egy házaspárt, és azért ölték meg őket, mert rendőrök. A több szinten is indokoltak az intézkedések fenntartásai. Ugye az Európa Bajnokság szervezése több mint Két és fél millió látogatót jelent ez, és közvetlenül vagy, közvetlenül, közvetlenül vagy közvetetten 10 millió embert érint mindez, ugye ez nagyon nagy aránya a lakosságnak. Normál közrendi eszközök tekintetében már nagyon sok intézkedés történt. Jelenleg 110 ezer rendőr rendőr, illetve polgárőr dolgozik együtt, és csendőr a közrend fenntartása érdekében. A mi számításaink szerint a rendkívüli események miatt ugye a futball bajnokságot nem sokára a Tour de France követi, úgyhogy ezek a különleges események is indokolják, hogy föntartsuk a rendkívüli állapotot olyan feltételek és korlátozások között, amelyeket bemutattam. Ezek azok az okai, ami miatt továbbra is érvényes a rendkívüli állapot Franciaországban. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy jogilag nagyon behatározott helyzet, és indokolt, megfelelő intézkedéseket tartalmaz, aminek a jelleme, hogy az egyéni szabadság és a közrend föntartása közötti egyensúlyt kívánja biztosítani. Köszönöm, elnök asszony. Euh, köszönöm szépen a nagykövet úrnak, hogy megosztotta velünket ezeket az információkat, és most kezdjük a kérdésekkel. Megadom a szót a koordinátoroknak először a néppárt részéről. Tessék! Merci, madame la présidente. Et bienvenue, monsieur l'ambassadeur. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm nagykövet úr. Nekem lenne két-három eh, megjegyzésem eh, konkrétan. Azzal kezdem, amit ön eh, abba hagyta. A szükségállapot nem egy tartós állapot. Itt egy olyan kockázattal nézünk szembe, amely jelen pillanatban fenyeget bennünket, Franciaországban, illetve más sút. Megállapíthatjuk, hogy ezek a, jelen, ezek a jelenségek lehet, hogy nem újak elviekben, de az intenzitásukban e, igen. E, ami a nyomozást illeti, ennek az eljárását illeti, a szabályokat illeti, ez, ezek, ez ezekre vonatkozó szabályok nem e, elegendőek. Na most a jogállamiságot elég frankofón módon értelmezik. Annak idején volt egy olyan jogszabály, amely megatiltotta azt, hogy a helyszínen vizsgálják meg azt, hogy sor került-e házasságtörésre, vagy nem. Ez eléggé biz, furcsa volt. Azt kellett biztosítani, hogy hideg Biztos hogy hideg volt az ágy, mire az első rendőr beléphetett a lakásba, Ez önmagában szerintem nem indokolja ezeket az intézkedéseket. A rendőrök, illetve a rendőri szervek munkatársai megállapították, hogy voltak olyan szabálysértések, amelyek kapcsolatban a szükségállapot bevezetése nélkül nem lehetett volna megváltoztatni a hozzáállást hogyha ö, sürgősen házkutatást kell tartani éjszaka, és ezt nem tudjuk megtenni a, sürgős, a sürgősségi állapot nélkül, hát akkor az a feladatunk, hogy elérjük, hogy olyan legyen az általános állapot, nem a sürgősségi állapot, hogy éjszaka is lehessen házkutatást tartani. Azt gondolom, hogy ezt végig kellene gondolni, hogy melyik a leghatékonyabb fellépés a haték, a sürgősségi állapot akkor is, hogyha ez korlátozott és szabályozott, akkor is csak átmeneti kell, hogy legyen. Persze Franciaországban Ö, ö, ugye támadásokra került sor, terrortámadásokra került sor, aztán utána jött a Párizsi konferencia nagyon sok résztvevővel, aztán most az Európa bajnokság, a Tour de France. Mindig lesz valami Franciaországban, ami indokolhatja a a sürgősségi állapotot. Megfelelő eljárásra van szükség e, a megfelelő helyzetben. Végül pedig, e, hát nagykövet úr, amivel e, zárnám, tavaly ilyenkor azt olvastam a Lömontban, hogy kb. 100 kifejezetten radikális mecsetet azonosítottak Franciaországban. Nem emlékszem, hogy bármi is történt volna ezzel kapcsolatban. Nem e, tartóztatták le a radikális imámokat, nem, e, nem e, utasították ki őket az országból, azonosították őket, tudjuk, hogy vannak, tudják, hogy vannak, ismerik őket, de semmit nem csináltak velük. E, jó lenne, hogyha és, és ezzel a helyzettel sürgőségi állapot nélkül is lehetne kezdeni valamit, de nem tették ezt meg, úgyhogy azt gondolom, hogy végeredményben ez továbbra is nagy fenyegetést jelent, és általánosságban a hozzáállás megváltoztatására van szükség. Szipel asszony a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a részletes tájékoztatást a francia helyzetről és erről a szükségállapotról. Engel úrhoz csatlakoznék. amikor, a, hogy, amikor felmerül annak a lehetőség, annak a kockázata, hogyha nem cselekszünk, akkor még nagyobb veszély merül fel, ez persze fontos, de azért meg kell nézni azt is, hogy a gazdaságra milyen hatással van az, hogyha a rendkívüli állapotúságosan sokáig tart. Természetesen közben vannak nehéz helyzetek. Franciaországban kivételes helyzet van, Franciaországban ezt nem lehet ebben nem lehet kételkedni, de a rendkívüli állapot mellett vannak-e konkrét egyéb megfontolások? Számos intézkedést leírt ön a Tour de France-szal kapcsolatban, az EB-vel kapcsolatban, stb. Tehát vannak olyan megfontolások, amelyek arra vonatkoznak, hogy a rendőrséget átalakítsák strukturálisan, személye, személyi szinten a képzést változtassák, hosszú távon tudjanak az új kihívásoknak megfelelni, vannak-e megelőzési intézkedések, időben beavatkozni konkrét helyzetekben annak érdekében, hogy középtávon ezen intézkedésekkel el lehessen érni a szükségállapot felfüggesztését. Egy másik dolog a lefoglalások. 3427 házkutatásra került sor, több mint 500 fegyvert találtak. Most kérdezem, ez egy embernél, vagy öt, egy házkutatásnál, vagy öt házkutatásnál, vagy csak egyes fegyvereket külön-külön? Ez is érdekes. Mennyire elterjedt az illegális fegyvertulajdonlás, vannak-e nagyobb fegyver raktárak, vagy hogy kell ezt elképzelni. Aztán a következő dolog, a finanszírozás területén nyilván a fegyverkereskedelem, a kábítószerkereskedelem és a terrorizmus összefüggnek. Az is érdekelne engem, hogy ezen vizsgálatok során 750 fegyver találtak. Most a 750 fegyver, ezek összefüggnek terrorista cselekményekkel, radikalizált tetteseknél, vagy te, gyanúsítottaknál találták meg ezeket a fegyvereket, akiket arca gyanúsítanak, hogy támadásokat akartak előkészíteni? vagy e, ezek a kábítószerkereskedelemmel összefüggő fegyvertulajdonlások voltak, amelyek közvetlenül nem függnek össze a, a terrorizmussal. Aztán arról is beszélt, hogy több büntetőeljárást indítottak. Kérdezem, hogy mennyit, és mi a helyzet ezzel kapcsolatban, mi ezeknek a, meddig jutottak ebben, illetve még egy kérdés, e, szervezett bűnözés ellen indították ezeket a büntetőeljárásokat, vagy konkrétan terrorizmus el miatt? Köszönöm szépen, szépen asszonynak. EKR nevében kérdezem a koordinátort, hogy szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, kedves kollégák! A kollégák elmondták éppen, hogy valami mindig van, valami esemény mindig indokolja elvileg a rendkívüli állapot meghosszabbítását. Mindig vannak különleges események, de az iszlám radikalizmus általi fenyegetettség nem fog eltűnni. Akkor sem, hogyha a rendkívüli állapotot felfüggesztik. És itt ezzel kapcsolatban fel kell tenni a kérdést, hogy ez a rendkívüli állapot természetéből adódóan átmeneti, amely természetéből adódóan átmeneti, hogy ez a megfelelő módja annak, hogy az ilyen típusú fenyegetettségre, veszélyre reagáljunk, vagy nincsenek-e egyéb jobb eljárások, intézkedések, és milyen törvényeket lehetne hozni annak érdekében, hogy gyorsan tudjanak reagálni. Köszönöm, mondja az elnök, Kriszberg asszony az Álde nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony köszönöm a nagykövet úrnak, hogy mm, eljött ide, és mm, tájékoztatott bennünket, és részt vesz ebben az eszmecserében, és azt kell, hogy mondjam, hogy sajnálatosnak tartom politikailag legalábbis, hogy sort kell kerítenünk erre a párbeszédre, és már lassan ez szokásunká válik, mert már több tagállami képviselőt hallgattunk meg ebben a témában, azzal kapcsolatban, hogy a rendkívüli állapot mennyiben alkalmazható Kölnre gondolok, Dániára gondolok, Magyarországra gondolok. Köszönöm szépen, hogy elfogadta ezt a párbeszédre való felhívást. Ez egy nagyon érzékeny kérdés, de nagyon bátornak is kell lennünk, és Franciaországnak bátornak kell lenni ebben a helyzetben. Köszönjük, hogy nagyon tisztán, egyértelműen fogalmazott a jogi részletekről, arról is, hogy Franciaországnak milyen kötelezettségei vannak a szerződésekből, levezethető kötelezettségei, milyen kivételes feladatai, Köszönjük, hogy jogszabályokat indítanak útjukra, jogszabály elfogadást kezdeményeznek, a, amelyek erre a helyzetre vonatkoznak. Tavaly év végén kezdték el ezt meg, és most 2016 első felében is egy törvényjavaslat vitája kezdődött meg, amely valószínűleg, remélhetőleg leváltja majd a rendkívüli állapotot, amely egyébként ugyan jogilag egy elfogadott állapot, és vonatkozik rá törvény, és keretekben van foglalva, de ez egy átmeneti állapot. Én, mint francia állampolgár, én tudom, hogy milyen folyamatos feszültségben él az ország, állandó feszültségben, és tudom, hogy milyen fenyegetettségi helyzet van, amely kifejezetten súlyos. Ön is hangsúlyozta a hozzászólásában, hogy ugye Franciaországban még ezekre rárakódik a, a szociális helyzet, a folyamatos demonstrációk, gyülekezetek. Azt gondolom, hogy ami a rendkívüli állapot bevezetését illeti november 13-a után, ez indokolt volt a helyzetet tekintve, de ezzel egy időben nagy figyelemmel követtem az előadását. Ön akár közjogi professzor is lehetne, és gyönyörűen fogalmazott a ő beszélt ugye a szabadságról, a rendőri intézkedésekről, a kivételes állapotról, stb. És a rendkívüli állapot keretében kérdezem, ugye itt megvalósul a parlamenti kontroll, az nagyon fontos, hogy ez megvalósuljon, természetéből adódóan a, a rendkívüli állapot most már elég régóta tart, holott ez eredetileg egy rövid időre, egy ideiglenes állapotként jött létre, de folyamatos hosszabbításra került sor. A franciák már lassan nem is tudják, hogy rendkívüli állapot van, annyiszor meghosszabbították ezt. A második dolog, ami jogi szempontból felmerül, ez az, hogy nem, nem a a rendkívüli állapotnak nem az a célja, hogy az államot védje, hanem a jogállamot védje, és ez a jogállam védelmére létrejött intézmény. Ön kiragadott néhány példát, a hírszerzés, a gyűlések betiltásának lehetősége, a házkutatás jobb megszervezése, az de de borzasztó támadásoknak voltunk kitéve, és két napja is Franciaországban egy újabb egy újabb támadásra került sor, és ez megint a szemünk elé tárja azt, hogy önmagában ezek az intézkedések még nem jelentenek megoldást. Tehát eh, kérdezem, hogy hogyan tudjuk elkerülni, hogy ne, tehát ne legyünk fogjai ennek a rendkívüli állapotnak, eh, és közben eh, egy megfelelő választ dolgozunk ki. Verzsi Köszönöm. Köszönöm szépen a, a nagykövet úrnak ezt a nagyon érdekes bemutató, pre, prezentációt, a francia kormány intézkedésének indoklását. Én most szeretnék felvetni néhány aggodalmat, fenntartást, ami foglalkoztatja a francia, franciákat. Először is kivételes helyzetben vagyunk, amely indokolja a kivételes intézkedéseket. Ez hangzott el. Kérdezem, hogy ezek valóban a jogállamiságból ilyen sok kivételt lehetővé tesznek. Ami az egyéni szabadságokat illeti, ezeket ugye védeni kell, de ezeket részben korlátozni kell-e a biztonság, biztonság garantálása érdekében. ezeket 55 ből származik a rendkívüli állapot az algériai helyzet miatt hozták ezt létre, és ezt nem használták azután soha, kivéve 2015-ben, amikor felkelésre, demonstrációkra került sor a külvárosokban. A francia kormány annak idején az algériai háborúban, ami nem volt szükséges szigorítani a rendkívüli állapotot, most a novemberi ö, helyzetben, a novemberi támadások után még inkább az, az, az érzelmeikre hatva, ö, érzemeinek ö, előtt fejet hajtva szigorította az állapotot. A jelenlegi helyzet, a jelenlegi intézkedések nem tekinthetők normálisnak egy, egy jogállamban. Engel úr említett említette, hogy ezek az intézkedések nagyon sok környezetvédelmi demonstrációra is kiadással voltak, amiket le, le kellett fújni. Most aztán májusban megint meghosszabbították. Most kérdezem, hogy júliusban nem fogják meghosszabbítani ezeket? A legtöbb rendkívüli állapotra vonatkozó intézkedés kapcsolatban eh, el kell mondanunk, hogy vannak itt bizonyos aggodalmak, a végrehajtó hatalom erősítése a legislatív hatalom kárára, a eh, bírói hatalom erősítése, eh, a rendőrségi, illetve a rendőrségi hatalom erősítése, karhatalom erősítése, a bírósági ellenőrzés nélkül ez megint aggodalmat okoz ami a hajszkutatásokat illeti és a nyomozásokat illeti, hány ilyen intézkedés járult ahhoz hozzá, vagy ennek hány százaléka, hogy valóban terrorista támadásokat akadályozzanak meg és itt felmerül a kérdés az összehasonlítással kapcsolatban, azzal kapcsolatban, tehát, hogy Belgium hogyan reagált, és Franciaország hogyan reagált Belgiumban. Nincs rendkívül állapot, Belgiumot is fenyegeti a, a kockázat, de nem egyformán reagálnak. Azt gondolom, hogy nagyon résen kell lenni, elővigyázatosnak kell lenni, egyet kell működni az ENSZ emberjogi biztosával, a Velencei Bizottsággal és ezekkel a szervezetekkel. Köszönöm szépen, Verzsi asszony. Most már lezártam a hozzászólók listáját. Jon, Madame Intvert, Madame Guillaume, Madame Gomes et Madame Spinelli. maintenant, je donne la parole à Madame Fayon. Euh, yes. Ah, d'accord. Mm-hmm. Je pas lu. Excusez-moi. Thank you, thank you, Miss Chair, and um, thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm ezeket az információkat is, ezeket a nagyon fontos tájékoztatásokat, és a francia kollégák érzelmeit osztom, ezt el kell mondanom, a történtek tükrében együtt érzek önökkel, és nem szeretném elismételni azt, amit számosan már elmondtak előttem, és a kérdésekre sem térnék ki, de Tegnap a francia és a belga sajtóban látottak alapján lenne egy kérdésem, illetve még volt információm be, diplomatáktól is, miszerint a belga rendőrség olyan információkat kapott, hogy két terrorista csoport érkezett másfél héttel ezelőtt Franciaországba és Belgiumba, Törökországból, Görögországon alapul, és két csoport is tervez a következő napokban Párizsban és Brüsszelben merényleteket elkövetni, és e, erről a sajtóban már lehet értesülni, de a diplomáciai körökben is köröztették már azokat az információkat, hogy a tömegközlekedés kerülni kell, a, a tömegrendezvényeket és a bevásárló központokat is, illetve Belgiumot is felszólították arra, hogy a legmagasabb szintű készültséget vezesse be. Mm, nem tudom, hogy ez csak sajtóértesülése vagy semmivel, hogy tegnap este azt hallottam, hogy, az, hogy a hatóságok még vizsgálják ezt az információt, de mivel már a követségektől is ugyanez a megerősítés érkezett, ezért azt kérdezem öntől, hogy a külföldi hatosok tekintetében önnek ugyanez az információja állítólag másfél héttel ezelőtt, egy héttel ezelőtt ők megérkeztek Franciaországba, illetve Belgiumba. Köszönöm szépen. Homályár asszony következik. Csaj, az a, úr, köszönöm szépen szívből önnek, hogy eljött ide a szakbizottságba, és először is eh, Franciaországnak szeretném tiszteletemet, nagyra becsülésemet kifejezni, illetve őszinte részvétemet is szeretném kifejezésre jutatni a merényletek áldozatainak és családjainak. Most egy kicsit megfordítanám a, az asztalt, a viszonyokat. Mindig kérdezünk ebben a szakbizottságban, mindig mi kérdezünk önöktől, de most öntől, vendégtől kérdezem én kivételesen azt, hogy ön mit vár el tőlünk, mit vár el ön ettől a szakbizottságtól, hiszen mi mindig ö, hagyományosan ö, mindent jobban tudunk, és ide jön a szakértő, és meg akarjuk neki mondani, hogy mit várunk el, de önöknek kell ezzel a realitással szembenézniük szakértőként, és a legutóbbi terror merénylet kapcsán, amely a rendőr házaspárt érintette, a kérdésem az, hogy ugye ezt a merénylőt korábban is ismerték, és nagyon nehéz megteremteni az egyensúlyt a között, hogy jogállamban élünk, másrészt pedig a között, hogy egy adott szeméről nyilvánvaló, hogy szalafista, radikális veszélyes személy. Van -e ezzel kapcsolatban elképzelésük? Mi mindig azt kérdezzük csak, hogy hány személy van házi őrizetben, de azt a kérdést soha nem tesszük föl, hogy ezek az ismert személyek hogyan tudnak ilyen merényleteket elkövetni. Hogy létezik az, hogy egyrészt ezek a személyeket bűnöldözés szempontjából nincs ellenük bűnözési eljárás, de megfigyelik őket mégis, és aztán a merénylet mégis sikerül nekik. Illetve az egyik kollega említette, hogy Törökországon és Görögországon keresztül már elérkeztek ezek a merénylők hozzánk. Mik a lehetőségek a határon, a határok ellenőrzésein azok a személyek, akik terroristaként a menekült útvonalakat kihasználva megérkeznek, őket hogyan lehet különválasztani a, a, azoktól a menekültektől, akik az életüket mentve egy jobb élet reményében érkeznek e, Európába talán. Az adatbankokat kellene valahogy jobban csoportosítani, e, vagy milyen más módszerben gondolkodnak, és még egyszer köszönöm, hogy eljött. Köszönöm, Oldmeier. Intvetma asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a nagykövet úrnak is, hogy eljött hozzánk, mivel azt hiszem, hogy rendkívül helyén való az, hogy ezt az eszmecserét lefolytassuk itt a parlamentben, ezen a helyen. Ez egy <clears throat> nagyon kellemetlen téma, nagyon kellemetlen eszmecsere, és itt az alapvető jogokról van szó, és ezért fontos és indokolt, hogy ezt az eszmecserét lefolytassuk, hiszen valamennyien Európai Uniós állampolgárok vagyunk, és a francia és a belga merényletek valamennyiünket érintették, személy szerint is sújtottak ezek a merényletek minket. Azt hiszem, hogy amikor a képeket megnéztük, akkor mindannyian ugyanazt éreztük, és a frakcióm nevében is szeretném szolidaritásomról biztosítanom az áldozatokat és a családjukat. Az Európai Parlament más oldalról is kapcsolódik ehhez a kérdéshez, mivel minden egyes merényletet követően terrorizmus ellenes törvényeken dolgozunk, és fogadunk el ilyen törvényeket, vagyis nagyon fontos kötelességünk az, hogy az alapjogokat őrizzük, az alapjogokat védjük, de másrészt ezeket a törvényeket is el kell fogadni, hiszen például az Európai Tanácsnak nincs ilyen felelőssége. A kérdésem Amióta november 13-a óta sürgősségi állapotot kiáltottak ki, azóta háromszor meghosszabbították már ezt, és most már több mint hét hónapja érvényben van ez a rendkívüli állapot. A kérdésem az az, hogy a francia kormány július végétől kezdve tervezi ezt még egyszer meghosszabbítani. A második kérdésem, sajnos ez nem az első hullám, Eh, első terrorista hullám, amely Franciaországot és más országokat érint. A kérdésem az, hogy Franciaország eh, korábban is korábban is intézkedéseket hozott már ezzel kapcsolatban, és a, az Európa Tanács, illetve az Emberi Jogi eh, Bizottság nagyon komolyan bírálta az önök intézkedéseit. Önök erre hogyan reagáltak? A negyedik kérdésem a Velencei Bizottságba is elkíván látogatni, de nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a Velencei Bizottságnak milyen következtetései vannak ezen a területen, és végül ez talán egy olyan kérdés, amit talán a bizottsághoz kellene intéznem, ugyanis a bizottság azt mondta, hogy minden rendben van, ez minket nem érint, ez egy tagállami kérdés, ez egy nagyon érdekes hozzáállás, de hogyha vannak olyan tagállamok, amelyek hasonló intézkedésben gondolkodnak, például Lengyelország, és egyúttal a bizottság azt is megállapítja, hogy az alkotmánybíróság például nem működik jól ebben az országban. Akkor mit tesz a bizottság? Milyen mit tesznek ezzel a veszélyes precedenssel? És ami pedig a lakossági bejelentést kutatásfejlesztéseket, illetve a házkutatásokat érinti. Ha jól értem, a bírók bekapcsolása nélkül folytatják ezeket a házkutatásokat, vagyis egyszerűen hírszerzési információkon alapozódnak ezek a házkutatások, és ezt megint csak a bizottsághoz is éri, Európai Bizottsághoz is intézem ezt a kérdést. Az eljárás joggal ez hogy egyeztethető össze? az Európai Uniós aki szerint, illetve az alapjogi kartának ez hogy felel meg. Nem tudom, hogy igazam van-e, de ezeket az intézkedéseket, ha jól tudom, nem csak a terrorista gyanús személyek esetében, hanem a munkajogi tüntetők ellen is alkalmazták. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Gion asszony. Tíz percünk van csupán, kedves kollégák a kérdése és a válaszokra is. Hát ez nagy kár. Nagy örömmel szolgál, hogy ezt az eszmecsét lefolytathatjuk, gyorsan kérdezek valamit. Én nagyon komolyan bíráltam többet magammal önök intézkedéseinket, intézkedéseket, és itt az alkotmányogi kérdésekről van szó több intézkedés kapcsán, és azokhoz az emberekhez tart, tartozom, akik örülnek, hogy ezek a folyamatok nem mentek el egészen a falig, hiszen itt végső soron magát a, a szöveg tartalmát nem vettük figyelembe a, hogyan lehet a, a hírszerzés és a prevenció területén összeegyeztetni ezeket az alkotmányos előírásokkal, és ön is említette a mecseteket, a radikális közösségeket, ezek, ehhez kapcsolódik a kérdésem is, ezzel kapcsolatban mindannyian látunk videókat is, és különböző anyagokat. Önök mit terveznek tenni ezekkel kapcsolatban? És a második kérdésem pedig ez a rendkívüli állapot elképzelhető-e, hogy a bírónak adnak itt valami ellentmondási jogot, hogy megteremtsük az egyensúlyt? Köszönöm szépen, Komis asszony. Még akkor is, hogyha rendkívüli állapotról beszélünk, akkor is tudjuk, hogy ez a fenyegetettségi típus, amivel most szemben állunk, ez egy hosszú távú fenyegetettség, fenyegetés. Talán alacsony ö, ugye nagyon sok embert érintett ez már például most ezt a rendőrházaspárt is, illetve beszélünk a külső, a külföldi harcosokról nagyon sokat, a közvélemény is ezzel foglalkozik, és az a kérdésem, hogy ugye ez egy hosszú távú fenyegetettség, ez egyértelmű, hosszú ideig fogunk együtt élni ezzel a fenyegetettséggel. Eleget tesznek önök? A radikalizáció megakadályozása területén, például a börtönökben. Van-e ide erre irányuló törekvés a mi kormányunk kormányaink részéről, illetve ugye ő már elmondta, hogy a terrorista finanszírozás egy nagyon fontos kérdés, és a lőfegyverek kérdésében már meghallgattuk Holland miniszterelnök véleményét, és ezt, ezt ismerjük, Tudom, hogy itt nagyon sokan vannak, akik a gyűjtők mellett állnak, a sportlövészeket támogatják, a vadászokat támogatják, de, de a lőfegyverek kérdése szerintem itt alapvető fontosságú. És mivel arról beszélünk, hogy ez a fenyegetettség már a küszöbünkön áll, a külkapcsolatunkban, különösen Franciaország miért nem tesz lépéseket azok ellen, akik elsősorban hozzájárulnak a, a radikálisok további radikalizálásához, például Szaúd-Arábia és más országokban. És ugye egyetemben van Törökországnak is egy szoros kapcsolata az iszlám állammal és más csoportokkal, ezt is tudjuk. Az Köszönöm szépen, Gomez asszony. Spinelli asszony következik utolsónak. Merci, le président. Merci. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a nagykövet úrnak és ezt a prezentációt a rendkívüli állapot kapcsán, illetve köszönöm, hogy megvilágított az ezzel kapcsolatban felmerülő problémákat. Teljes mértékben megértem ezt a problematikát, Olaszország, az én országomnak nagyon hasonló tapasztalatai voltak a 70-es, 80-as években, és Németországhoz hasonlóan is náluk is előfordultak rendkívüli állapotok a terrorizmus következtében. A kérdésem az, hogy amikor meghosszabbítják ezt a rendkívüli állapotot, akkor ez már egy nagyon súlyos teherré válik, mivel itt már az a veszély fennáll, hogy összemossuk azokat a területeket, a szociális élet azon tereit, elemeit, a politikának azon tereit, amelyeket nem kellene összemosni. Mivel, hogy folyamatosan egy rendkívüli állapot van, és ezáltal a törvények külön a rendkívüli törvények válnak normalitássá. Ez történt Olaszországban is és Németországban is. Úgyhogy szeretném tudni, hogy ön erről mit gondol. Illetve az is a kérdésem, hogy mit gondol a, az emberi jogi nemzetközi szövetség közleményéről, aki, amelyek júniusban kiadtak egy nyilatkozatot arról, hogy nagyon aggasztónak tartják ezt a rendkívüli állapotot a társadalmi kohézió, nemzeti kohézió szempontjából. A gyanúsítottak kapcsán a, a muzulmán polgárokkal kapcsolatos gyanúk kapcsán, és ez esetleg erősíti a homofóbiát is Franciaországban. És már beszéltünk erről is, a következő kérdésem. Nagyon kevés esetet ö, tudtak feltárni a házkutatások során, amelynél egyértelmű volt, hogy összefüggés van a, a, ter, a merényletekkel, csak 20 öt terrorista gyanús szemét tudtak felfedezni. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony. Még egy dolog, nem szabad tehát összemosni a dolgokat. Párizsban élek, és ezért nagyon is aggódom amiatt, hogy a szociális konfliktusokat és a terrorista cselekményeket összekeverik, összemossák jelen pillanatban. Köszönöm, Spinelli asszony. Nagykövet úr, nagyon sok kérdést tettek föl. Kérem, hogy válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani minden felszólalásért, megjegyzésért, kérdésért. Előre elnézést kérek, hogyha nem tudok pontos választ adni minden kérdésre, ez a gondolkodás, ami nagyon sok felszólalásban érezhető volt, az a, az időtartama a rendkívüli állapotnak. Kettős kockázatról beszéltek, Spinelli asszony is említette, hogy ugye a különleges állapot válik a normál helyzeté, a mások pedig azt említették, hogy a hatékonyság, az intézkedések hatékonysága veszít az erejéből mivel állandóvá válnak ezek az intézkedések. Úgy gondolom, hogy egyszerű válasz nincs ezekre a kérdésekre. A rendkívüli állapot ugye egy különleges helyzetben érvényes, ez egy olyan rendszer, ami határozott időre, meghatározott időre érvényes. Ugyanakkor ezt össze kell egyeztetni az a gondolattal, amit egyébként a miniszterelnök is nemrég említett, hogy azt mondta a miniszterelnök, hogy a radikális dzsihadizmus elleni harc egy egész generációt érint. Úgyhogy azt kell végig gondolni, hogy ez az ideiglenes, különleges helyzet ugyanakkor ahhoz kapcsolódik, hogy a fenyegetési szint, a kockázati szint miatt folyamatosan kell ébernek lenni. A bírósági intézkedések tekintetében is ugye olyan magas szintű a fenyegetés, ami indokolja most, amikor erről beszélünk, a szükségállapotot, a rendkívüli állapotot és az ezzel kapcsolatos intézkedéseket. A válasz a második része erre az alapvető kérdésre, hogy mindig hangsúlyozni kell, hogy a rendkívüli állapot az egy különleges állapot, és nem jelenti azt, hogy az állami jogi ö, alapjogok sérülnének. Ez az alapelv. Kiigazítás, pontosításra kerül sor. De hát végülis miről van szó? És most ö, csatlakoznék néhány felszólaló által megemlített kérdésekhez. Össze kell egyeztetni egyrészt az egyéni szabadság védelmét, az embereknek biztosított jogokat, másrészt a közbiztonságot és a közrendet. Rendkívüli állapotban ennek a kérdéseknek az összeegyeztetése, ez a mérleg, ez az egyensúly, ez más, mert a fenyegetés szintje más egyensúlyt igazol. És ez a felelőssége a közhatalmaknak, a hatóságoknak. A kormánya meghozta ezeket az intézkedéseket, az önök bizottsága feltette a kérdést, úgyhogy minden egyes szöveg, jogi, jogalkotási szöveg esetében meg kell határozni, hogy hol határozzuk meg, hol hozzuk meg az egyensúlyt az egyéni szabadságjogok és a közrend, a közbiztonság garantálása közti határt és egyensúlyt. Minden egyes alkalommal ezt külön vizsgálni kell, és meg kell határozni. Válaszom harmadik része. Magától értetődő, hogy a meghozott intézkedések a rendkívüli állapot során, amit a körülményekhez kell igazítani, és a fenyegetés értékelése szerint kell kialakítani. Hogyha több alkalommal bevezetünk, illetve meghosszabbítjuk a rendkívüli állapotot, az nem lehet az állandó helyzet. Például Novemberben a kormány úgy döntött, hogy a házkutatást bizonyos helyzetekben már nem tesszük lehetővé. Olyan helyzetben például, amikor az első rendkívüli állapot időszakban ez már megtörtént. A házkutatások nagy része hatékony volt. Ezeknek ugye a nagy része, ahogy mondtam is, az első időszakban került sor. Úgyhogy változik maga az intézkedési kör rendkívüli állapot fenntartása során is. Végül is hosszú távú, mélyreható és a gyökereket felszámoló intézkedések lennének fontosak. Azt kell felszámolni, ami hozzájárul a terrorizmus kialakításához, a terrorcselekményekhez. Mindezt nemzeti és európai szinten kell végig gondolni több kérdést tettek fel ezzel kapcsolatban. Fájon asszony konkrétan ilyen kérdést tett föl, vagyis, hogy az a kockázat, hogy új terrorcselekményeket elkövető személyek érkeznek európai földre. Szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy a parlament és a tanács közösen kell, hogy meghatározza az európai területre való belépés feltételeit, a Schengeni intézkedések felülvizsgálatát, ezzel most dolgoznak, a, ezzel kapcsolatos intézkedések, és amit ön említett, ugye, hogy lehetséges, elképzelhető, hogy Törökországból, Görögországon keresztül érkeznek terroristák. Nagyon fontos a számunkra, hogy ezek a híres hotspotok megfelelő ellenőrzési kapacitással rendelkezzenek, hogy tudjanak harcolni a dokumentumhamisítás ellen, a biztonsági intézkedéseket alkalmazni tudják, és a március 18-ai Törökországgal kapcsolatos nyilatkozat keretei között is fontos, hogy a Törökországból kiinduló személyek esetén a biztonsági feltételeket garantálni lehessen. A határőrizeten, határellenőrzésen túl, amivel ugye közvetlenül foglalkozik az önök szakbizottsága, a fegyverkereskedelem elleni harc, terrorizmus finanszírozása elleni harc is fontos témák. A fegyverkereskedelme kapcsolatban a párizsi támadásnál is azt láttuk, hogy a, illetve a brüsszeli támadás után is azt láttuk, hogy hiányzik a nyomonkövetés, hiányzik az ellenőrzés a kontinensünkön a, a fegyver áramlások, a fegyver mozgások tekintetében. A Charlie Hebdo támadásnál a hazám kezdeményezés elért, hogy a jelenlegi fegyverekkel kapcsolatos irányelvet meg kell erősíteni, ezzel a javaslat állt elő a hazám. A tanács néhány nap ezelőtt már közzétette a véleményét. Franciaország elégedett, mert a megállapodás lehetővé teszi a betitott fegyverek pontos meghatározását és ennek kibővítését, fenntartva természetesen a tűzfegyverek eh, legális, legitim használatának bizonyos körét, konkrétan a sportlövészek és a vadászok esetében érvényes ez. Nagyon nehéz volt ezt a megállapodást eh, mm, meghozni, de nagyon-nagyon fontos volt, hogy a nyomonkövetés javuljon ezen a területen, hogy valóban az Európában a fegyverek, a tűzfegyverek eh, mozgását nyomon lehessen követni, hiszen nagyon nagy volt a hiányosság ezen a területen. A terrorizmus finanszírozása, néha, néha te, csodálkozunk, hogy milyen eszközöket használnak bizonyos terroristák, például a rendőrházas pár elleni támadás. Ott ott az elkövetők nem kaptak semmilyen külső finanszírozást. Ugyanakkor a terrorizmus finanszírozása, fegyverkereskedelem, drogkereskedelem, kulturális tárgyak kereskedelmet eh, keresztül, aztán a kifizetések, az utalások névtelen eh, módjának a felhasználásával a bizottság nemrég eh, új cselekvési tervet állított össze ezzel kapcsolatban. A tanács meg fogja ezt vizsgálni, különösen a pénzmosás elleni irányelv fényében. Nagyon fontos az együttműködés a tanács és a parlament között ebben a témában, hogy ezeket az eszközöket valóban hatékonyan, hosszú távon lehessen alkalmazni, hogy hatékonyan föl lehessen lépni, mert önmagában a nemzeti intézkedések nem teszik lehetővé a gyökerek felszámolását. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, nagykövet úr. Köszönöm a magyarázatot, köszönöm a válaszokat. Intvet asszony, Intvet asszony, csak röviden, pontos kérdéseket tettem föl. Az egyik az volt, hogy le, hozzáférhetünk-e a Velencei Bizottság jelentéséhez. Igen, elnézést, nem adtam választ erre a pontos kérdésre. A Velencei Bizottság véleményét a bizottság közé tette március 7-én, ha jól tudom de majd közlöm a pontos adatot, hogyha nem ez lenne az igazság, a pontos válasz. Collègues, nous devons passer au deuxième point de Kedves kollégák, a napirend második eh, pontjára át kell, hogy térjünk, de Ferrara asszonyt meg kell várnunk, talán néhány perc múlva megérkezik. Защото здравници, доколе си така че не тихам вече започне, тя ще дойде. Тя е някъде по пътя. Това е чудесно. Трябва, че ни 15 минути. Kedves kollégák, folytatnunk kell az ülést. 15 perc áll rendelkezésünkre Ferrara asszony jelentése megtárgyalására. Néhány percen belül megérkezik, úgyhogy megkezdjük a jelentés tárgyalását az árnyék előadókkal. Meló úr, Meló úr a szó. Először, tessék, lőné a szó, Meló úr. Sr. Presidente, sendo franco, eu acho que haveria talvez vantagem. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy az lenne a legjobb, hogyha Ferrara asszonyt hallgatnánk meg először, hát ő az előadó, ő neki van a lehetősége arra, hogy a fontos kompromisszumos módosító indítványokról beszámoljon. Én szívesen elmondom a megjegyzéseimet a kollégák elő, de hát hogyha nem hallgatja meg a felarra azt, hogy ha mi mit mondunk, akkor nem tud választ adni a kérdéseinkre, nem tud reagálni, nem tud, hogy esetleg egy másik pontot nem lehet előbbre hozni. Igen, Mella úr, én is eh, árnyék előadó vagyok, nekem is eh, fontos, hogy megvárjuk eh, Ferrara asszonyt, de nem tudjuk, tehát hogy változtassuk a rendet, az is problémás lenne, mert akkor, tehát nem lehet a napok között is megváltoztatni a pontokat, nem tudom. Hát azt mondta a titkárság, hogy néhány perc múlva itt van. A titkárság azt mondja, hogy még 5 percet várjunk, ha ne, és ha nem, akkor rátérünk. Akkor egy következő ülésen fogjuk majd Laura Ferrara jelentését megtárgyalni, ha nem érkezik meg 5 perc múlva. Alors, Madame Ferrara est Ferrara asszony megérkezett. Ferrara asszony mindenki önt várta, hogy bemutassa a jelentését. Korrupció elleni harc. Két perce van, hogy bemutassa a jelentést, mert késve érkezett. Grazie, Presidente, mi scuso per il... Köszönöm elnök asszony, elnézést a késésért azt hittem, hogy 10.30-kor kerül sor az én témámra, és nem 10-kor elnézést. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a módosító indítványok benyújtásáért. Ezek gazdagították a jelentést, hozzájárultak a saját kezdeményezésű jelentés összeállításához. A módosító indítványok tekintetében szeretnék hangsúlyozni egy koncepciót, a jelentés bemutatásakor, és az árnyék előadói találkozón már beszéltünk erről. El szeretnénk kerülni azt, hogy túlságosan hosszan fogalmazzuk meg a jelentésnek az egyes pontjait. A jelentés szerkezetét az eredeti megállapodáshoz szeretnék igazítani, mert egyébként a Krim bizottság jelentéshez lesz határ, hasonló, ahhoz lesz hasonló a mi jelentésünk is, ami már karácsonyfaként azt mondhatjuk, hogy az égvilágon minden tartalmaz. A specifikus eredeti struktúrában meghatározott területeken túl fontos módosító indítványokat nyújtottak be, ezeket figyelembe fogjuk venni, esetleg újabb makro területeket fogunk meghatározni, amelyeket hozzáillesztünk az eredeti struktúrához. Például az élelmiszer és gyógyszertermékek hamisítása, kiberbűnözés, gyógyszerek, ezek olyan specifikus területek, amelyek gazdagíthatják az eredeti struktúráját a jelentésnek. Egyrészt amiatt, amit az előbb mondtam, másrészt azért, hogy olvashatóbb legyen a szöveg, amikor majd a kompromisszus módosító indítványokat kidolgozzuk, akkor egyeztetni fogok természetesen az árnyék előadókkal. A lehető leginkább majd próbáljuk csoportosítani a módosító indítványokat, és fönt kívánjuk tartani az eredeti és egyértelmű célokat. Sok érdekes módosító indítvány nyújtottak be, például a bejelentők védelme, a igazságszolgáltatási hatóságokkal együttműködők védése, Európai Ügyészség. Ezek érdekes témák, de talán más témákhoz képest ami a, amik a jelentésben szerepelnek, aránytalan lenne, hogyha mindent bevennénk. Egyensúlyt kell biztosítani az összes téma tekintetében. Ahogy már mondtam, a pontos, egyértelmű célokat és az eredeti struktúrát szeretnénk föntartani az olvashatóság érdekében is. Aztán a maffia stílusra kapcsolatos módosítások, információ és adatcsere, ilyen témákban nyújtottak be módosító indítványokat. Ennyit szerettem volna elmondani, szeretném meghallgatni a kollégákat, azért, hogy a két perces felszólási időt is betartsam. Köszönöm Ferrer asszony, és most Melló úr most öné a szó másodszor. Köszönöm elnök asszony. Szeretnék újra köszönetet mondani Laura Ferrara asszonynak a munkájáért, az erőfeszítéseért. Ez jelentős volt, nagyon fontos volt. Fontos ez a jelentés. Ezért az is nagyon fontos, hogy megfelelően fogalmazzunk. Egész Európa számára nagyon kényes, nagyon fontos témáról van szó. A, az összes képviselő munkára szükség van ebben a témában. Az néppárti frakció több módosító indítványt benyújtott, remélem, hogy ezeket pozitívan értékeli majd Ferrara asszony, föl tudja ezeket használni. Többféle ö, témában nyújtottuk be módosító indítványt, például a PPP <coughs> témájában. Tudjuk, hogy a ö, közszféra nagyon sérülékeny a korrupció tekintetében. Aztán az engedélyek regionális helyi ö, szinten nagyon sokszor nemzeti szinten beszélünk, és a, nem foglalkozunk azokkal a súlyos korrupciós esetekkel, amik helyi és regionális szinten következnek be. Aztán a sporteseményekkel kapcsolatos korrupció nagyon, mindannyian tudjuk, hogy mennyire ö, csodálkozunk, amikor kiderülnek az ilyen esetek. Aztán lobby szabályozás nem minden országban létezik. legális tevékenység, a lobby tevékenység, de átlátható kell, hogy legyen, azért, hogy a kétséges helyzeteket el lehessen kerülni. Új technológiákkal is foglalkoznak a módosító indítványaink, a logisztikai, pénzügyi eszközökre is szükség van a korrupció elleni harc témájában. Nagyon sok országban a rendőrségnek súlyos nehézségei vannak, mert a gazdasági bűnözés határon átnyúló, szofisztikált eszközöket használ, és ezért fontos, hogy a rendőrség munkája is sokkal hatékonyabb lehessen. Fontos, hogy legyenek európai szabályok a politikai pártok finanszírozása tekintetében. A tagállami szabályozás e tekintetben eltérő. Példát kell, hogy mutassunk úgy gondolom, hogy egy fontos üzenetet kell, hogy megfogalmazzon a parlament ebben a témában. És beszélnünk kell a menekültekről is. Az emberek kizsákmányolása, ami említendő esemény, de itt a jelenség kihasználása is fontos kérdés, és fontos téma, amivel foglalkoznunk kell fontos, hogy ne legyenek a bevándorlók a gazdasági kizsákmányolás áldozatai, ez ellen is harcolni kell. Külső tevékenységek, külső finanszírozási tevékenységek is fontosak. Olyan alapokról van szó, amelyeket sokszor nem törvényes eszközökkel használnak fel. Ezek azok a témák, ezek azok a módosító javaslataink, amelyeket szeretnénk, hogy Laura Ferrara asszony vegyen figyelembe a frakciónk szintjén. Az a szándék, hogy hozzájáruljunk a jelentés javításához, és így a helyzet javításához Európában. Köszönöm, elnök asszony. Én magam bolgáról fogok beszélni, mint árnyék előadó Szeretnék én is köszönetet mondani Ferrara asszonynak a munkájáért és az erőfeszítéseiért. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, aki módosító indítványt javasolt. Egy összehasonlítást tudok végezni. Az előző mandátum alatt a Jakolino jelentésen dolgoztam. A jelentés egy javaslatot fogalmazott meg a szervezet bűnözés, korrupció és pénzmosás elleni harc tekintetében a bizottság számára. A Ferrara asszony úgy gondolom, hogy ez a jelentés, ez koncentráltabb kell, hogy legyen, és csak néhány aspektusról kellene beszélnünk, mert most már nagyon sok téma szerepel ebben a jelentésben. A krím jelentésen, amikor dolgoztunk, akkor nagyon sok aspektusról beszéltünk, Ugyanakkor az Európai Bizottság semmilyen konkrét javaslattal nem állt elő. Másrészt szeretném elmondani, hogy Ferrara asszony jelentése specifikusabb. Úgy gondoljuk, hogy a bizottság el kell, hogy olvassa ezt a jelentést, és konkrét javaslatokkal kell, hogy előálljon. Most pedig néhány kolléga nevében szeretnék szólni, a szocialista frakcióbeli kollégák nevében, módosító indítványokat fogalmaztak meg. Nem tudom az összes módosító indítványt bemutatni, mert nincs erre elég időnk. Hasonló javaslatot állítottunk mi is össze az eltérő mechanizmusok tekintetében, amelyek európai szinten léteznek. Most a CVM-re is utalnék. Az igazságszolgáltatási eredménytábláról is kell, hogy beszéljünk. Ezeket a mechanizmusokat együtt kell használni egy meghatározott keretben belül, és minden tagállamban hatályosak kell, hogy legyenek. A bizottság készít egy jelentést arról, hogy a tagállamok hogyan harcolnak a korrupció ellen, és ebben a jelentésben az szerepel, hogy a korrupció elleni harc szintjén nagyon sok és súlyos probléma áll fenn a tagállamok szintén a második javaslatunk. A korrupció elleni harc az európai intézményekben, ezzel is kell foglalkozni. A harmadik típusú módosító indítványok, a elnéző, eltérő büntetőjogi jogszabályokat kell föltérképezni és egyeztetni, olyan jogszabályokról van szó, amelyek a korrupció elleni harca célozzák meg. Remélem, hogy majd jó kompromisszumos módosító indítványokat tudunk összeállítani, és remélem, hogy figyelembe tudja venni az előadó a szocialista frakció módosító javaslatait. Grisbeck asszony, a következő az ALDE frakció nevében. Önél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden. Már egy kicsit már elkéstünk. Szeretnék Lorának köszönetet mondani, kiváló volt az együttműködés, az eszmecsere, stb. Hadd hangsúlyozzam, hogy ami a legutóbbi párbeszédet illeti, eszmecserét illeti témával kapcsolatban, nagyon jó ötletet vetett ő fel, és ezt sikerült is megvalósítani. Sikerült szakértőkkel egyeztetni, illetve ügyészekkel a témával kapcsolatban. Szeretnék négy dologra kitérni. Az első, megállapítjuk, hogy határon átnyúló módon működnek a bűnbandák, más bűnbandákkal összekapcsolódva több országból lépnek fel, és ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk erre a kívásra válaszolni, nagyon gyorsan olyan eszközöket kell kidolgoznunk, amelyek hatékonyak és európai szintűek, úgyhogy szeretnék még egyszer emlékeztetni arra, hogy az Európai Ügyészség létesítése rendkívül fontos, és ennek egy olyan küldetést kell meghatározni, amelyet nem korlátoznak a pénzügyi nehézségek. Másodszor erősíteni kell a tagállamok közötti koordinációt és együttműködést, hiszen a korrupció elleni harc hatékonyságának problémái oda vezethetők vissza, hogy nem igazán létezik szinergia tagállamok között. Meg kell próbálni tehát az adatbankokat kihasználni európai szinten, és az európai ügynökségek, az Europol, a Eurojust erősítésére van szükség. Aztán még egy dologra szeretnék kitérni, a, a hamisítás és a pénzmosás hatalmas terhet jelent számunkra, és ezzel finanszírozzák a szervezetbűnözést. Erre a témára is oda kell figyelni, és ez ellen célzottan fel kell lépni, illetve a cyberkriminalitás ellen is és negyedszer pedig azt szeretném, hogyha az elkobzások kapcsolatos irányelv a 2011-es eh, irányelv felülvizsgálatához vezetne, és eh, sikerülne eh, felvenni ezt a lehetőséget, hogy, hogy nyomon kövessük azokat a személyeket, akik ki akarják menekíteni az így szerzett vagyonukat, és hogy lehetővé tegyük a befagyasztást. Azt hiszem, hogy több milliárd eurónyi pénzről van szó, amelyet, amely pénzre bűnbandák törvénytelenül tettek szert. Folytatni kell a munkát, és köszönöm Lorának a munkáját, és várjuk a konkrét javaslatokat. Köszönöm szépen. Kriszbek asszony, most a GUE koordinátorának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, röviden. Nekem is szaladnom kell egy másik szakbizottsági ülésre, de Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek az előkészületekért, az informális eh, egyeztetésekért és a formális eh, shadow találkozókért. Az általános megközelítéssel nagyon is egyetértek. A jelentés kifejezetten ehm, következetes, rövid, velős eh, és egyértelmű, és ezzel megpróbáljuk elkerülni azt, hogy az Európai Bizottság ebből eh, kivegyen egy-két elemet, a többit pedig elfelejtse. Nagyon fontos az, hogy ennek úgy tudunk ellenébe hatni, hogyha konkrét ajánlásokat fogalmazunk meg, és ezt világosá is tesszük és ezt a jövőben, ezeknek a megvalósítását jövőben monitorozni kell. Ami a módosításokat illeti, frakciós módosításokat, illetve általános módosításokat, konkrétan a 34-es szeretném kiemelni. Ez nagyon egyedi abban az értelemben, hogy az általános elvekre emlékeztet, amelyeket már elfogadott a parlament, büntető jog keretén belül, tehát az Európai Uniós megközelítés az érdemi büntető jog tekintetében, ez számos kritériumot tartalmaz. Ha új jogszabályokat akarunk a büntető jog terén, akkor ezt figyelembe kell venni. Másodszor és végül, hadd mondjam el, hogy a módosításoknak egy része, amelyeken látják a nevemet, és más frakciók módosításai visszatükrözik az átláthatósági intergrupnak és a pénzmosás elleni intergrupnak az álláspontját. Fontos ezt az intergrupot is bevonni, hiszen a közös gondolkodás elengedhetetlen ezen a területen. Remélem, hogy kompromisszumos javaslatok is lesznek a jelentéstevő részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm, De Jong úr. úr az utolsó hozzászóló a zöldek részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Éva Zsoli nevében szeretnék hozzászólni, aki nagyon sajnálja, hogy nem tud itt lenni az ülésen. Nekem is sajnos el kell mennem, úgyhogy gyorsan hadd mondjam el azt, hogy néhány dologra szeretnék kitérni. A 155-ös módosítás például utal arra, hogy a környezetvédelmi bűncselekmények száma növekszik, és ezt európai szinten kell ezzel szembe menni. Figyelembe véve a, krimi, a mafia jellegű tevékenységeket. A 94-es és a 98-as módosítás arra, arról szól, hogy milyen fontos szerepet fog játszani az Európai Ügyészség. Egy erős és független ügyészségi hivatalt követel, világos kompetenciával és megfelelő illetékességgel. Számos módosító javaslatunkkal nagyobb nyomást akarunk gyakorolni az Európai Bizottságra, hogy tegyenek javaslatot a közérdekű bejelentők védelmére. A whistleblowerek nagyon fontos szerepet játszanak a korrupció elleni harcban, jobb védelmet érdemelnek. A LuxLeaks és a Panama Papers is azt mutatja, hogy nagyon sürgősen fel kell lépni ezen a területen. Ami pedig a 193-as módosítást illeti, a Libe szakbizottságot ez felhívja arra, hogy az állásforrásra kapcsolatos flow-up follow-upot vegye komolyan, mert különben ez mm, kifut. És fontos, hogy a jövőben elérjük az ajánlásaink betartását. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját, Bízunk benne, hogy egy nagyon hasznos jelentés lesz ennek az eredménye. Ez egy nagyon összeszedett, összefogott jelentés. Ezt így biztosítani kell, hogy így is maradjon. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves kollégák, lezártam a hozzászólók listáját. Csinicsi asszony kapszul. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Ferrara asszonynak a munkájáért, az anyagért, és megpróbáltam ehhez módosítások benyújtásával hozzájárulni. A szervezet bűnözés és e kapcsolatban nincsen közös definíciónk, és ez egy nagyon fontos kiinduló pont. Ezt igyekszem megnézni, megvizsgálni, és megnézni, hogy elő tudok-e állni valamilyen javaslattal. Az, a szervezet bűnözés az a, folyamatosan alakult, határon átnyúló aspektusa van, különböző tevékenységeket, ágakat von magába. Azt gondolom, hogy ahogy Jótova asszony, az elnök asszony mondta, és ebben teljesen igaza van, hogy legyen lényegre törő, célzott ez, a, ez az anyag, nem szabad túlságosan, általánosan fogalmazni. Nagyon fontos, hogy a szervez, lássuk, hogy a szervezet bűnözés a a, a, szabályos, törvényes gazdaságra rendkívül súlyos hatással van minden európai országban. E, e, tehát a szervezett bűnözés a e, pénzmosással, a korrupcióval beszivárog a legális gazdaságba. Nemrégiben beszéltünk erről egy másik rendezvényen, a szervezett bűnözés már a halászatban is megjelent. Gyakorlatilag minden, a gazdaságnak minden produktív ága ki van téve a szervezett bűnözés káros hatásainak. Ez csak egy aspektus, amit szerettem volna felvetni, és szerettem volna felhívni a figyelmet a, a tanúk helyzetére a jogrendben. Olaszországban ezt már megtapasztaltuk, és tudjuk, hogy milyen súlyos szintet is elérhet. Egy utolsó megjegyzésem, tudom, hogy kevés időnk van. Információcsere. Pontosan azért, mert határon átnyúló, nemzeteken átnyúló jelenségről van szó, fontos az információcsere, például a könyvelési, pénzügyi szektorban is. Ezek azok az eszközök, amelyekkel tényleg hatékonyan föl tudunk lépni a jelenség ellen. Köszönöm, Csinicsi asszony. Schlein asszony az utolsó, önél szó. Eh, grazie, grazie Presidente, molto rapidamente. Köszönöm elnök asszony, röviden én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, az árnyék előadóknak. Fontos ez a munka. Próbáltam én is hozzájárulni a jelentés gazdagításához néhány módosító indítványal, amelyek kiemelik azokat a témáját, témákat, amelyek fontosak Ferrara asszonynak is először is. Jogalkotási eszközt kérünk közös a bejelentő közös védelmire vonatkozó közös szabályokra, európai szintű szabályokra vonatkozóan a minimális standardok meghatározása hiányzik. Hasonlóan a tanúvédelem témájában is. Aztán a konfiszka irányelv elfogadásakor nagyon fontos, hogy amit a bizottság akkor javasolt, jogalkotási javaslat, a kölcsönös elismerés tekintetében elkobzás témájában és hasonlóan az irányelvhez kapcsolt nyilatkozatokban szerepel a hatékonyság elemzése, a közös szabályok hatékonyságának a felmérése, olyan esetekben is, amelyek bűncselekményekhez kapcsolódnak, és az ítélet tekintetében is, hiszen nagyon fontos a bűnö, szervezet bűnözés témájában, ezt nagyon jól tudja, nagyon jól ismeri az olasz helyzetet, ami miatt ezt kell, hogy mondjuk. Az utolsó a match fixing, mindenki fociról beszél ezekben a napokban, gondolom mindannyian szurkolunk valamelyik csapatnak. Nagyon fontos, hogy a meccsek esetében is föl tudjunk lépni a meghamisított eredmények és a fogadások körében elkövetett bűncselekmények ellen is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sleingasszony. Rádev úr kivételesen kap még szót. Ön az utolsó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt szervezett bűnözés és a korrupció nem érint egy-egy államot külön-külön, ez minden tagállamban létezik, és ezért van szükség európai, közös európai megoldásra. És ezért ragaszkodunk megint csak az európai stratégiához, amelyel a eh, korrupció ellen fel lehet lépni. Minden tagállam részéről figyelmet érdemel ez a téma, e, és a legjobb gyakorlatok cseréje és az információ csere elengedhetetlen. Egy módosító javaslatot benyújtottam, amelynek megfelelően az Európai Bizottság feladata lenne monitorozni a korrupció elleni harcot minden tagállamban. Ez a monitorozási mechanizmus, ez hasonló lehet, mint az a Bulgáriára és Romániára kidolgozott monitorozási rendszer, és ezt fel lehet venni, meg lehet vitatni ebben a szakbizottságban. Végül, de nem utolsó sorban, remélem támogatják a módosításomat, amely arról szól, hogy a, a pénzmosással szembeni irányelvet erősíteni kell. Köszönöm szépen. Július 11-12-én lesz, tehát az utolsó júliusi munkahéten a szavazás, és most következik a hotspotok helyzete. Kérdezem, hogy itt van-e Évi asszony. Onidi, Onidi úr. Jön? Közeledik? Nos, kedves kollégák, az Európai eh, Bizottság kezdeményezte a hotspotok létrehozását. Ez eh, a tagállamok részéről a eh, migránsok <clears throat> fogadását teszi lehetővé a hotspotokat segítik az európai ügynökségek, és ezeknek a célja eh, gyorsan azonosítani, eh, nyilvántartásba venni eh, az érkező személyeket, és megalapítani, hogy kinek van szüksége nemzetközi védelemre. A hotspotok összefüggenek az áttelepítéssel és az áthelyezési relokalizációs mechanizmussal, illetve biztosítani kívánják azok személyeknek a hatékony visszafordítását, akik ezeknek nem jár nemzetközi védelem. A Lébe szakbizottság delegációt küldött Görögországba, és ezzel kapcsolatban készített egy jelentést, és most pedig az olaszországi helyzetre szeretnénk koncentrálni, hiszen az elmúlt hetekben megint nagyon sok, egyre több menekült érkezett Olaszországba. Úgyhogy megadnám a szót Onidi úrnak, aki nem régiben járt egy olaszországi hotspotban, és várjuk, hogy beszámoljon a helyzetről. Nagyon örülök, örülök, hogy itt van közöttünk. A kinevezése óta először van itt nálunk, és a bevezető után lehetőség lesz majd kérdéseket feltenni a kollégáknak. Tessék magam a szót. Thank you very much, Chair, for this introduction. Thank you also. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Kedves kollégák, akkor tájékoztatom önöket a hotspotok eh, helyzetéről Olaszországban, és egy kicsit szélesebb körben a bevándorlási helyzetről a közép mediterrán útvonalról fogok eh, beszámolni. Nos, ez az útvonal, ez nagyon fontossá vált a Törökországgal kötött megállapodás után. Látjuk, hogy a bevándorlók nagy része most az Európai Unióba ezen a középmediterrán útvonalon érkezik. A helyzet most a következő. Körülbelül 55 ezer bevándorló, illetve migráns érkezett Olaszországba. Múlt héten 6 ezer 6000 embert sikerült megmenteni, illetve a partra helyezni Olaszországban. A helyzet nem más, mint a tavalyi mm, helyzet, tehát a trend az még mindig ugyanaz. Olaszország kezeli a helyzetet az eddig gyűjtött tapasztalatai alapján. Önök is beszéltek az útvonal áthelyezésének a lehetőségéről. Úgy látjuk, hogy Szíriából, Irakból, Afganisztánból, Pakisztánból érkeznek továbbra is az emberek, és ők érkeznek erre a központi mediterrán útvonalra, és ez eddig is használt útvonal volt, tehát nem merült föl új útvonal. Az algériaiak, eritreiak, gambiaiak, Szomália, szudáni menekültek is érkeznek. Ugyanazok a kiinduló országok, az érkezett személyek 87%-a Líbiából indul útnak, és 12%-uk pedig Egyiptomból. Amit azonban látnunk kell az az, hogy Egyiptomból egyre többen indulnak útnak, és ezzel az egyiptomi hatóságokkal próbáltunk jobban egyeztetni és közelebbről együttműködni, hogy megértsük, hogy miért történik ez. Két trendet szeretnék kiemelni az eddigi helyzethez képest. Először is nagyon meglepő csúcsok vannak, kiugrások vannak. Ha megnézzük május utolsó hetét, 16 ezer ember érkezett egy napon, ez nagyon súlyos helyzet a hotspotok számára is, illetve az elhelyezés fogadás szempontjából is. Második aspektus, ami megint csak egy olyan dolog, ami mindenki számára fontos, az, hogy a halálos balesetek száma még mindig elég magas, sőt, növekedett az elmúlt időszakban. Egy harmaddal, tehát 30%-kal növekedett az elhunytak száma, menekülés közben elhunytak száma, és tudjuk, hogy az év, abból indulunk ki, hogy az év végére több áldozattal kell számolnunk, mint tavaly. Ez azt jelenti, hogy további lépésekre van szükség a különböző műveletek, keresési és mentési műveletek keretében. További támogatást kell biztosítani. Nem kérdőjelezzük meg általánosságban a keresési és mentési akciókat, de inkább arról van szó, hogy a csempészek alacsonyabb, rosszabb minőségű közlekedési eszközöket használnak, és több menekültet zsúfolnak fel egy hajóra. Nagyon rossz minőségű gumicsónakokkal indulnak útra Líbiából, több mint száz ember van egy ilyen csónakon, ez teljesen új jelenség, és az Egyiptomból pedig régi halászhajókkal indulnak útra, több mint 300-an egy hajón. Ez nagyon súlyos biztonsági kockázatot jelent ezeknek az embereknek. Ami a hotspotokat illeti, az első prioritás az volt, hogy a meglévő hotspotokat nézzük meg. Négy hotspot működik már egy ideje Olaszországban kifejezetten hang, a Lampedusa, Pozzolo, Tapani és Tarantó hatékonyan működnek ezek, és megerősítették az olasz kollégák, hogy két új hotspot kezdi meg a működését júliustól. Ez nagyon fontos, mert látjuk, hogy növekszik az emberek száma, az útnak számára száma, hiszen egyre jobb az idő, és ez itt Mineóban és Mecinában lesz a két új hotspot. Ez emellett még van az olasz hatóságok részéről egy kötelezettségvállalás arra, hogy négy mobil hotspotot ö, in, ö, állítsanak szolgálatba, mert ezeket az egyik helyről a másikra át lehet helyezni, ezért mobilak. Ö, és így az egész helyzetkezelését hatékonyabbá lehet tenni. Valószínűleg, és ez az én értékelésem, ezek a mobil hatóságok, hotspotokat nagyon gyorsan formalizálni fogják, véglegesíteni fogják, mert a kapacitásra szükség van. Augusztában, Palermában, Reggio-ban és Rotónéban lesz a négy mobil állomás, Emellett a hotspotok kapacitását a jelenlegi 1600-ról emeljük kb. 3000, vagy kicsit több mint 3000 ember befogadására lesznek ezek alkalmasak. Még mindig a az érkező menekülteknek több mint a fele a hotspotokon kívül lép partra, vagy érkezik meg az Európai Unió területére. Mi szeretnénk elérni, hogy az ide érkezők 100%-a a hotspoton átmenjen. Ez nagyon fontos, ezt a hotspotba való irányítás terén van még feladatunk. Aztán ami a, a floating hotspotokat eh, illeti, az úszó hotspotokat illeti, ezeknek eh, felmerült, eh, felmerült ez a lehetőség, de nincs abszolút lehetőség arra, hogy egy úszó hotspoton hajókon végezzük el a hotspot feladatokat pedig felmerült ennek a lehetősége, az ügynökségnek is feltették ezt a kérdést. A koncepció miről szól? Nos, az olasz hatóságokat támogatjuk abban, hogy megvalósítsák azt, hogy egy kiegészítő kiegészítő tengeri bázis jöjjön létre, 1000-1500 ember tudna ez befogadni, és ez a keresési és felkutatási és mentési szolgálatokban segítene, illetve abban, hogy az Olaszországba érkezőket a hotspotok felé irányítsa, és nagyon gyors e, elsősegély nyújtási feladatokat lássanak el, mind orvosi, mind pszichológiai értelemben, és tehát elirányítsák az, az érkezőket. Tehát összességében jók a körülmények a hotspotokban, a csapatok, az ügynökségek aktívak ezekben a hotspotokban. Én magam küldtem egy levelet tíz napja az olasz hatóságoknak azzal kapcsolatban, hogy látjuk a korrekciókat, javult a helyzet, a, a, a feltételeket illetően, méretet illetően, azt illetően, hogy hogyan bánnak a menekültekkel, és ezt nagyon komolyan veszik az olasz hatóságok. Az olasz hat hatóságokkal e, emellett egy úgynevezett contingency plan, tehát egy kvóta terv kidolgozását vetettük fel, bár ők erről nem akarnak beszélni, de az UNHCR-rel és az IOM-mel együtt mi elkezdtük ezt a gyakorlatot, hogy látva ezeket a csúcsokat kiugró eh, érkezéseket, eh, hogyha ezek válnak a normává, akkor további kapacitásokra lehet szükség. A kulcsfontosságú kérdések fennmaradnak az olasz helyzetet illetően. Láthatták, vagy hallhatták a biztost tegnap, a jelentést tegnap közzétettük, Olaszország egy nagyon súlyos terhet cipel, és nagyon komolyan veszi át a feladatát, de ehhez szükség van az európai támogatásra is, és segíteni kell az olaszoknak. Főleg elsődlegesen ez azt jelenti, hogy a relokalizációs mechanizmust hatékonyabbá kell tenni. Most nem csak az ígéretekre gondolok, az ígéret de még az ígéretek sem érik el azt a szintet, amire szükség lenne ahhoz, hogy hát ezt a sok embert elhelyezzük. A tagállamokkal egy, egyeztetünk, hogy több ígéretet tegyenek, de arra is, hogy felgyorsítsák a megvalósítást. Rendkívül frusztráló az, hogyha valaki végigment ezen az eljáráson, ezek után még hetekig vagy hónapokig egy hotspot melletti táborban kell várakozniuk, arra várva, hogy megtörténjen az elhelyezésük. Az olasz hatóságok nagyon sokat tettek annak érdekében, hogy felgyorsítsák a programot, hogy az áthelyezés megkezdődhessen. Körülbelül 4000 eritreait el, el lehetne kezdeni, az ő elhelyezését el kellene kezdeni néhány héten belül, néhány százan már most készen állnak erre, és nagyon-nagyon lassan indul ez be, csak 25 indult útnak az elmúlt héten. Második prioritás, ez megint csak egy olyan téma, amit önök felvetnek gyakran, a e, kísérlet nélkül érkező kiskorúak e, helyzete sajnos növekszik a számuk, kb. 12 e, tehát a menekültnek kb. 12 Ka, akik ezen az útvonalon érkeznek, kíséret nélkül érkező kiskorúak, bár a nagykorúság határán vannak, de még mindig kiskorúak, nagyon nehéz kezelni őket, nagyon nagy fáradozásokat látunk az olasz részről, hogy ezeket a személyeket a lehető legnagyobb méltósággal és speciális odafigyeléssel kezeljék. Két dologban kell nagyon figyelnünk. Először is valamilyen kísérleti projekt, pilot scheme-re, programra van szükség, ahhoz, hogy elkezdjük ezeknek a fiataloknak az elhelyezését, relokalizációját, programját, emellett pedig további támogatási programokra van szükség. Azt reméljük, hogy az UNICEF az UNICEF egyszer konkretizálódik egy terv. Az elnök asszony azt mondta, hogy már nagyon régóta beszélek, de még egy dolog, ami nagyon fontos aspektus az olasz összefüggésben, a, a visszatérítés, visszafordítás felgyorsítása. Ezen a területen is az IOM-mel kell hatékonyan együttműködni, és az olasz hatóságokkal biztosítani eh, azt, hogy eh, a hatóságok eh, biztosítsák azt, hogy ezeket a személyeket ott tartják, mielőtt a visszafordítás megkezdődik. Köszönöm szépen Onidi úrnak, már nagyon késésben vagyunk, de megadom a szót Megines asszonynak. Tessék, öné a szó két-három percre. Agénész asszony, Agénész asszony, aki egy, az Európai UNHCR irodáját képviseli. Köszönöm szépen, elnök asszony, és próbálok a lehető legpontosabban fogalmazni. Köszönöm a meghívást. Ez egy nagyon fontos téma, hasznos téma, nem csak az olasz konkrét helyzet tekintetében, hanem azért is, mert a hotspot megközelítés és a relokációs rendszer alapvető fontosságú eszköz ahhoz, hogy az Európai Unióban legyen egy általános probléma megoldási eszköz a felelősség elosztása tekintetében is. Kritikusan fontos az, hogy a hotspot megközelítés, az, ahogyan ezt az olaszok alkalmazzák, és a relokációs rendszer is megvalósuljon a gyakorlatban, és folyamatosan aktuális probléma mindannyiunk számára az, hogy mai napig csak 2280 embert sikerült relokalizálni, és ebből 780 embert Olaszországból. Az eredeti bizottsági elképzelés 6000 emberről szólt havonta, ezért még elmondható, hogy nagyon messzire vagyunk ettől a céltól, fel kell gyorsítani ezt a relokációs folyamatot. Az előttem szóló már említette a kihívásokat, teljes mértékben egyetértek a problémák vázolásával és az ajánlásokkal is, hogy megfeleljünk ennek a problémának. Ehhez még csupán néhány további kihívást szeretnék említeni, néha a tagállami reagálási válaszadási idő nagyon hosszú a relokáció tekintetében, különösen a biztonsági átvilágítás problémás Olaszországban is. Több tagállam a saját biztonsági átvilágítását is lekívánja folytatni, és az olasz hatóságok jelen pillanatban ezt nem feltétlenül támogatják. Önök is látták a frissített jelentést, amelyet tegnap tett közé a bizottság ahol szintén szó volt erről a konkrét problémáról, de ezt lehetőleg leggyorsabban megpróbáljuk oldani. Ezen kívül fontos még az is, hogy az olasz hatóságokat kiemeltebben támogatjuk, ahogy elhangzott, az ügynökségek ott vannak, de ennél is többet kell tennünk annak érdekében, hogy azt lehessen biztosítani, hogy a megfelelő számú jasza képviselő, illetve szakértő is megérkezik a hozfotokra, és hogy a tagállamok a lehető leggyorsabban reagáljanak a szakértő küldési kérelmekre illetve az EASZO szakértőknek lehetővé kell tenni, hogy hosszabb időszakokat is eltöltsenek a helyszínen, mivel túlságosan rövid ideig tartózkodnak ahhoz, hogy érdemben konstruktívan tudjanak dolgozni. Ami a kapacitásokat illeti, az a helyileg jelenlévő hozpotokon lévő kapacitást növelni kell, és örömmel hallottuk annak a megerősítését, hogy lesz két további hotspot, és rövid időn belül egyértelműen szükség van erre a kapacitás növelésre. Vannak csúcsidőszakok, májusban is láttunk egyet, és alapvető fontosságú az, hogy az Olaszországba érkező migránsok valamennyien megérkezzenek a hotspotokra beazonosítás céljából májusban azt láttuk, hogy kevesebb, mint 40%-uk ment keresztül a hotspotokon, ezt feltétlenül javítani kell 100%-ra. 90%-os volt az új lenyomatlevétel, de mégis nagyon fontos, hogy további beazonosítási eljárásokon menjenek keresztül 100%-ban az érkezők. És még a kísérő nélkül érkező kiskorúakról is szeretnék szólni. Nagyon fontos, hogy őket egyértelműen relokáljuk. Ez egy egysődleges prioritás a bizottsági határozatban is, és mindenki egyetértett abban, hogy ezeknek a gyerekeknek kell prioritást adni, azonban a gyakorlatban ezt nem látjuk megvalósulni, ennek több oka van, nagyon korlátozott számú tagállam kész arra, hogy felvegye ezeket a gyerekeket, kiskorúakat, és azt is biztosítanunk kell, hogy a gyermek legjobb érdekét szolgáló döntés a lehető legrövidebb időn belül megszületik a partnereinkkel. Azt mérlegeljük, hogy ezeket az eseteket fel kell gyorsítani, a kiskorúak elbírálásáról szóló eseteket Olaszországban is már egy általános folyamatot próbálnak rögzíteni a hatóságok, de a fiatalok és a kiskorúak tekintetében egyértelműen meg kell oldanunk ezt a problémát, nem csak azért, mert az érkezők 12% a kísérő nélküli kiskorú, hanem azért is, mert a bizottság, a parlament és a többi intézmény szélesebb körű megközelítésének is része az, hogy a gyermekeknek prioritást kell adni. Köszönöm szépen, Génész asszony. Felolvasom a listát, kedves kollégák. Először is Koleron úr. Spinelli, uh, Madame Wikström, yeah. Monsieur Alao, uh, Madame Schlein et le dernier Pugliese. Et je dois fermer la liste parce que on a... És most le kell zárnom a listát, mivel az időnk szűkös, és mindenkinek két percet adok felszólalásonként. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm ezeket az információkat, amiket meghallgathatunk. Attól tartok, hogy Görögországban a helyzet rosszabb, mint Olaszországban. A kérdésem a következő. Azt hiszem, hogy az elején a hotspotok mind a legtöbbünk számára nagyon jó ötletnek tűntek, de az a probléma, illetve egy több probléma is van, néhányat önök már megemlítettek a feldolgozás nehézsége az egyik. Egyszerűen túl sok ember van. És nincsenek meg a megfelelő forrásaink erre, hogy mindenkivel foglalkozunk, legalábbis úgy tűnik. Aztán a, a, ki, a kihallgatási folyamatok is problémásak. És vannak olyan országok, mint például Portugália, az én országom, akik készek arra, hogy több embert is fogadjanak, de egyszerűen nem küldenek oda menekülteket. Vagyis a készség megvan, de senki nem jön. Ez is probléma. Illetve a kísérő nélküli kiskorúakról is beszéltek. A hotspotok legfontosabb előnye eredetileg az volt, hogy a notifikációt megtették és növelték a biztonságot Tudjuk azt, hogy nagyon sok gyermek és kiskorú elszökött, miután regisztrálták őket. Itt több mint tízezer főről beszélünk, vagyis nagyon sok probléma van a hotspotokkal. A kérdésem a következő. Át kell -e gondolnunk a hotspot modellt? Vagy ez csak egy kapacitás jellegű probléma? Mi az, ami nem működik itt? mit kell jobban tenni, csinálnunk Európai Uniós szinten is, be kell vonni ugye az, az ügynökségeket és a tagállamokat is, de hogyan presszionáljuk a tagállamokat? Ön azt gondolja, hogy Olaszországban meg fogja oldani a problémát ö, csupán az, hogy további két hotspotot nyitnak, tehát itt kapacitás probléma van, vagy más probléma is van? Köszönöm. Szépel asszony nem kér szót, akkor Gomez asszony következik. Én is köszönöm ezt a tájékoztatást, ami teljes mértékben ellentmond azoknak a feltételezéseknek, amelyeket Timmermans alelnök úr mondott el az Európai Unió, miszerint az Európai Unió és Törökország között egyezmény működne lehet, hogy Görögországban ez részben működik, de most Olaszországon és Egyiptomon keresztül érkeznek vissza ugyanezek az emberek, hiszen láttuk, hogy ott növekszik a számuk, és természetesen az egyiptomi helyzet az teljes mértékben ellenőrizés nélküli. Teljes káosz van. Annak ellenére, hogy többen azt mondják, hogy ott állítólag partnereink vannak. A kérdésem a következő, és természetesen ez azt jelenti, hogy az embercsempészek folyamatosan tovább prosperálnak. Önök is elmondták ezt, hogy a hogy a halálesetek száma megduplázódott. És valóban Portugáliához nem érkeznek menekültek. A kérdésem az, hogy milyen pressziót próbálnak eszközölni a tagállamokra, és milyen alapon küldenek embereket, melyik tagállamba a vallási hovatartozás, az a nemzetiségi hovatartozás itt a döntő, a, a gyermekeket, a kiskorúakat hogyan dönt hogy hová küldik. Köszönöm szépen, Gomez asszony, most Spinelli asszony következik. Ehm, grazie. Eh. Köszönöm. Először is Oni Dévornak mindenképpen szerettem volna köszönetet mondani a prezentációért. Kettő kérdésem van. Először is szeretném megkérdezni. Őt kérdezem elsősorban, de az UNHCR képviselőjét is, hogy nincs egy olyan kockázat, hogy a hotspotok -ok fogvatartó központtá, börtönné válnak. A menekültügyi főbiztos Görögországra vonatkozóan már tett ilyen kijelentéseket, hogy fennáll ez a félelem. Felmerül-e önök szerint, hogy hasonló helyzet alakuljon ki Olaszországban? Második téma az úszó hotspotokra vonatkozik. Örülök annak, hogy jelezte, hogy erősen korlátozott azon feladatok köre, amelyet az esetleges úszó hotspotok el tudnak látni. De a kérdésem az, hogy azok a feladatok, amelyeket jelzett, például ez előzetes azonosítás, még ez is esetleg túlzott az úszó hotspotok esetében és nem gyorsul-e majd így föl a visszafordítás. Az Európai Emberi Jogi Bíróság Olaszország ellen hozott egy ítéletet, mert a, azok a hajók, ahol elhelyezik túlságosan folyamatos módon a migránsokat, azokat Olaszország kihasználja. És szeretnék emlékeztetni arra, hogy csak szárazföldön kaphatnak a migránsok támogatást például a saját anyanyelvükön, a jogaikat csak szárazföldön tudják gyakorolni. Még ha csak előzetes személyazonosításról is lenne szó, még ez is szerintem nagyon nehezen megoldható az úszó hotspotokon. Köszönöm, Wikström asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani én is a prezentációért, és különös köszönet, hogy hangsúlyozta, hogy a kísérlet nélküli kiskorúak kérdése mennyire fontos és súlyos, nem csak az olaszországi hospotokban, hanem Görögországban is. Több ezer gyerek tűnik el, eltűnnek a hospotokból, és eltűntek a radarról egész Európában. Ez egy tragédia az olaszországi hotspotok tekintetében. Nem tudják megakadályozni, hogy eltűnjenek a képernyőről, és legyenek Európában. Láttuk az olaszországi hotspotokat, hogy most már 9 vagy 10 hónapja működnek, összesen 7 ilyen van. Amikor a nem kormány szervezetekkel beszélek, akkor kritizálják a megközelítést hogy ilyen egyszerűen vagy finoman fogalmazzak, a menekülteket arra ösztönzik, hogy hagyják el a hotspotot, de nincs lehetőségük erre, nincsenek eszközeik, drága az út, hogyha ezt rendszeresen meg kell tenni. Úgyhogy azt látjuk, hogy Olaszországban a szubszaharai országból érkeznek a legtöbben. Nagyon drága ez. a szabályos utazás nagyon drága, aztán nincs működő relokáció folyamatban, ami a mindenki által aláírt terv szerint működne. Nem működik. És a kiutasítás sem működik. A visszafordítás szabályos módon, még ha szeretnénk ezt megszervezni, akkor is lehetetlennek tűnik. Mit tudunk tenni azzal, hogy a hotspotokban fokozódjon az emberi méltóság tiszteletben tartása. Amikor a dokumentumokat olvasom, mindig az olasz lapok clandestininek nevezik ezeket az embereket. Ha jól értem, ezek a dokumentum nélküli bevándorlók. Meg tudnám magyarázni, hogy Olaszországban hogy áll most a közvélemény a e tekintetben, hogy értelmezik ezeket az embereket, hogy fogadják őket? Elnök, elnézést, nincs időnk. A kísérlet nélküli fiatalok és azok eltűnése a legfontosabb kérdés számomra. Slejk asszony a következő. Igen, Wikström kollégának teljesen igaza van. A clandestini először is ez egy olyan szó, ami nem létezik. Lehet dokumentumok nélkül bevándorlókkal beszélni, de ez egy teljes olasz találmány, és instrumentalizálják a helyzetet. Nagyon optimista ön az olaszországi hotspotok helyzete tekintetében kettőt látogattam meg, és egy kollégám a pocelói hotspotra is ellátogatott. Szeretnék néhány olyan véleményt elmondani, ami a parlamentben sokszor nem jut el, például az aktivisták véleménye, akik próbálják javítani az életkörülményét ezeknek az embereknek, és az állami hiányosságokat kitölteni, ki, helyettesíteni az államot. Lampedusa nagyon sokat beszéltünk Lampedusa-ról, a polgármester, és ez a sziget egyszerűen nem alkalmas arra, hogy hosszú távon ott fogva tartsák az embereket. A sziget nagy, híres a nagy lelkűségéről, képesek az elsődleges segélyt biztosítani, de feltétlenül szükséges, hogy 48 órán belül az embereket átkísérjék szárazföldre megfelelőbb struktúrákba. Amikor ott voltam, meg kell mondanom, hogy nem tudtam találkozni az EAZO és a Frontex képviselőivel. Lehet, hogy éppen azon a napon véletlenül nem voltak ott, de ahogy mondják, az áthelyezést el kell indítani. Amíg nincs egyértelmű jövő perspektívájuk ezeknek az embereknek, addig bizalmatlanak lesznek, és nem is akarnak majd részt venni a folyamatokban. Esetleg akadályozni fogják a személyazonosítást is. Taranto. Bemutatták a hatóságok, a struktúrákat, a tájékoztatást több nyelven, nyomtatványokat, de a hozfoton kívül találkoztunk pár ember, és azt mondták, hogy semmit nem kaptak. Tehát lehetne esetleg részletesebben megnézni, hogy ténylegesen hogy történik a tájékoztatás. Nem egyértelmű, hogy kiskorúak hányszor voltak a struktúrában, nem kormányszervezetek és szövetségek arról panaszkodnak, hogy néhány nemzetiségű embereket azonnal ellátják a, azzal a papírral, aminek alapján hét napon belül el kell, hogy hagyják a területet, anélkül, hogy tájékoztatnák őket arról, hogy joguk van nemzetközi védelmet kérni. E azó Frontex esetén furcsa, hogy nem igazán lehet tudni, hogy mivel foglalkoznak. Az EASO e az áthelyezési tájékoztatása foglalkozik, a Frontexet még mindig nem értettük meg, hogy mit csinálnak az olasz hotspotokban nem a legfontosabb téma, hogy 48 óránál tovább ne legyenek ott az emberek. Sokan azt mondják, hogy egy helytért vagy több hetet is úgy töltenek, és nem tudnak semmit a sorsukról. Pocálói hotspotban nagyon súlyos a helyzet, nagyon sok kiskorú van ott, papucsban, mezitláb, rongyos ruhákban, kevés élelemmel, tehát ezek felfüggesztett életek Szerintem európai területen ez nem fordulhat elő. Szeretnék mindenkit kérni, hogy tartsa be a felszólalási időt. Utolsó felszólaló. Nem, még ketten fognak hozzászólni. Eleó képviselője a szó. Köszönöm, elnök asszony. Most a nyomás a görög-török határól átkerült a közép-fölközi tengeri területre az emberkereskedőknek fizetendő árakat hogy változtatja ez meg. Azt mondja, hogy egyre több embert tesznek be a hajókba, és a hajók pedig egyre rosszabb minőségűek. Van-e mögött bármi tényleges ok, kivéve azt, hogy nagyobb nyereséget akarnak elérni? Mi a becsült érkezési szám ebben az évben a földközi tengeren, tehát évvégére hányan fognak érkezni? Milyen trendeket láthatunk a nemzetiségi megoszlás tekintetében a hotspotba érkező személyekre vonatkozóan? És különösen érdekelne, hogy olyan országokból hány állampolgár érkezik, akik nagy valószínűséggel nem fogják megkapni a nemzetközi védelmet. Például Szíriából, ha jól értem, egyre kevesebben jönnek. Köszönöm. Borgéze úr az utolsó. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék eh, Köszönöm a beszámolóját Anidi úrnak, nagyon részletesen beszámolt a helyzetről. Sürgőségi helyzet van, Ó, összességben pozitív a helyzet, és e tekintetben nem teljesen értek egyet az előttem szóló olasz kolléganővel. Persze a helyzetet lehet javítani, és eh, úgy gondolom, hogy e tekintetben az olasz kormány is mindent megtesz. Törökországi megállapodás gyakorlatilag a Balkán utat leállította, leblokkolta. Említett statisztikai adatokat ön, 87 százaléka az embereknek Libiából hajózik át, és 12% Egyiptomból és azt mondja, hogy az utóbbi időszakban emelkedett Egyiptom aránya. Ezzel együtt azt mondta, hogy a nemzetiségi megoszlás többé-kevésbé azonos az előzővel. Kevés szíriai, kevés pakisztán, kevés afgán. Viszont a egyiptomi kiindulás növekedése önmagában is indokolna a nemzeti megoszlás változását. Szeretném tudni, hogy a törökországi megállapodás utánra vonatkozóan vannak a statisztikai adataik. Még egy utolsó megjegyzésem, hogy az áthelyezési és a visszafordítási tervek egyszerűen nem működnek. Teljesen paradox ez a helyzet, hogy 777 embert, 777 migránst fogadtak be Olaszországból kiindulással más személyek, és e, görögországi kiindulással 1503, ezek viszonylag alacsony számok. Úgyhogy fontos lenne, hogy a tagállamok nagyobb mértékben részt vegyenek ebben a tervben, ebben a munkában. Köszönöm, Pugyéze úr, és most Onidi úr, önél lehetőség, hogy válaszoljon, reagáljon a megjegyzésekre, illetve önnek is, azt, hogy megadom a lehetőséget. Kezdjük el Anidióra. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani a megjegyzésekért. Trendek tekintetében nem fogok beslést mondani, hogy összesen évvégéig hány migráns fog érkezni, de a mai helyzet szerint nincs különbség a tavalyhoz képest a számok tekintetében sem, a származási ország tekintetében sem, és a behajozási pontok tekintetében sem, hogy így fogalmazzak. Két különbséget említettem, növekszik az egyiptomi kiindulás, ez aggályos számunkra, ezzel foglalkoznunk kell, az egyiptomi hatóságokkal kell, hogy egyeztessünk, hogy megnézzük, hogy esetleg ott a rendszerben van-e valamilyen gyenge pont az egyiptomi rendszerben. És más különbség is, aminek az oka valószínűleg az emberkereskedők tevékenységére vezethető vissza, hogy több a haláleset arányaiban, mint tavaly volt. A migráns kategóriák eltérése a keleti balkáni útonon érkező migránsok és a közép-földközi tengeri útonon érkező között, tehát megvan az, hogy eltér a nemzetiségi megosztás. A balkáni úton inkább gazdasági bevándorlók érkeznek, és kevésbé menekdékjogosultak a hotspotok tekintetében. Még csak egy éves sincs ez a koncepció, és ez nem a, mondanám azt, hogy nem működnek a hotspotok, Szerintem fantasztikus sikert mutatnak ezek a hotspotok. Természetesen még lehetőség van a javításra. Biztos vagyok abban, hogy lesz majd egy lehetőség mondjuk egy évvel az első hotspot műveletet követően, hogy majd le tudunk vonni következtetéseket, főleg a nyarat követő időszakra vonatkozóan, meg tudjuk határozni, hogy hogy lehet javítani a hotspotok működését. Nem hiszem azt, hogy az EASO és a Frontex képviselői ne lennének ott az olaszországi hotspotokon. Lehet, hogy egy véletlen egybeesés volt. Sőt, ellenkezőleg az UNHCR-es kolléga is mondta, hogy természetesen a teljesítés még nem olyan, mint amit szeretnénk a mobilizáció tekintetében, a felkutatás tekintetében, de ott vannak az embereink, ott vannak az emberek, és az Európai Bizottság részéről hárman aktívan felügyelik a hotspotokat, természetesen a nemzetközi szervezetek segítségével, azért, hogy biztosítsuk, hogy ha javításra van szükség, az gyorsan megtörténhessen. Az a kritikus probléma, amit valóban látnak a hotspotoknál, az arra vezethető vissza, hogy a korlátozott a funkciójuk. Alapvetően regisztrálniuk kell, személyazonosítást kell végezniük, és ezt követően az első rendkívül fontos a lépést kell, hogy megtegyék az EASO segítségével, tájékoztatás, a migránsok tájékoztatása a jogaikról, milyen lehetőségek állnak előttük, de ez a valós ellátást, szállás, rehabilitációs képzési vagy oktatási központok, például különösen kiskorakra gondolva, ezeket a feladatokat nem tudják a hotspotok ellátni. Ezek azok az aspektus, aspektusok, amelyek tekintetében esetleg kollektíven érdemes megnézni, hogy ilyen funkciókat érdemese hozzátenni a hotspotokhoz, azért, hogy tovább fejlesszük a feladataikat az olaszországi helyzet tekintetében csak dicsérni tudjuk az olasz hatóságokat a kapacitás, befogadási kapacitás tekintetében. 120 ezer hely van most, 200 ezer hely lesz a nyár végére. Ez egy hatalmas erőfeszítés az olaszok részéről. A finanszírozás rendelkezésre áll, segítjük az olasz hatóságokat, és most a kísérlet nélküli kis korúval kérdésére térnék rá. A biztonsági kérdések nagyon fontosak, hiszen fedelt kell biztosítani a kiskorúaknak, oktatást kell megszervezni számukra, a, mindaddig, amíg egy fenntarthatóbb jövő nem áll rendelkezésükre. Köszönöm, Odini úr, Magenus asszony a szó. Köszönöm, elnök asszony néhány fölmaradó kérdésre szeretnék eh, rátérni. A relokációs eh, tevékenység hogyan működhetne jobban. Egyetértek sok eh, megjegyzés, amit Adini úr mondott ezzel kapcsolatban. A, csak májusban születtek meg ezek a döntések az országországi hotspotok tekintetében, és valójában arra van szükség, hogy azt biztosítsuk, hogy működjön, jól működjön a koordináció az egyes szereplők, ügynökségek között. A Standing Operating Procedures következtetése nagyon fontosak, és hasonló célzott megközelítést kell alkalmazni véleményünk szerint a kísérlet nélküli kiskorúak esetén is. Mi az UNHCR részéről azt javasoltuk, a kísérlet nélküli kiskorúak tekintetében, hogy a gyermekvédelem kell, hogy a fő aspektus legyen, és nem pedig bármilyen más közigazgatási eljárási igény. Hogyha a gyermekvédelmi megközelítést alkalmazunk, akkor biztosítani tudjuk, hogy a legkorábbi időszakban már tudunk cselekedni, megfelelő szállást tudunk biztosítani számukra, és így nem fognak eh, eltűnni. A nagy mozaiknak egy része, nagy része a relokáció. A kísérlet nélküli és sérülékeny személyek, amelyeket tagállamokban meg behatárolnak vagy regisztrálnak, és akiknek van kapcsolatuk valamilyen tagállami országban, akkor biztosítani kell számukra a családegyesítést, vannak olyan tagállamok, amelyek aktívan foglalkoznak ezzel, és próbálják meghatározni a sérülékeny gyermekeket és a kiskorúak, kísérlet nélküli kiskorúakat. Görögországban például egy előregisztrációs gyakorlatot vezettek be múlt héten, az UNHCR és az EASZO segítségével azért, hogy a lehető leggyorsabban előzetesen regisztrálják a lehető legtöbb embert Görögországban. És a valójában Görögországban található személyeket regisztrálják, meghatározzák a kísérlet nélküli kiskorúakat és a sérülékeny személyeket. De szükség van a tagállamok együttműködésére ahhoz, hogy a transfer, az áthelyezés működhessen. Végül a szélesebb körre kapcsolatban jogi útvonalak mellett állunk ki nagyon határozottan, jogi vagy törvényes útvonalak azon személyek számára, akik még nincsenek itt Európában, de akiknek jogosultsága lehet a menedékjogra. Ezzel a témával mindenképpen muszáj foglalkozni. Tegnap jelent meg a legújabb jelentés, ez bemutatja, hogy milyen alacsony a száma a relokációnak. Összesen 7000 ember letelepedéséről beszélhetünk, hogyha egy üzenetet szeretnénk megfogalmazni azon emberek számára, akiknek e, arról akarnak dönteni, vagy arról most éppen döntenének, hogy vállalják ezt a veszélyes utat a földközi tengeren keresztül. Számukra az kell, hogy mondjuk az kell, hogy legyen az üzenetünk, hogy, legy, hogy van hiteles és törvényes útvonal. Nagyon fontos számunkra az áthelyezés. A szíriaik esetében 10%-ról beszélhetünk, az teljes 500 ezeres számhoz képest. Biztosítanunk kell, ahogy működnek a befogadási és visszafogadási rendszerek például Törökországban, de más országok, Libanon és Jordánia esetében is biztosítanunk kell, hogy ez működjön. Tehát koncentrálunk a relokációra, de nem várhatjuk el, hogy csak Görögország és Olaszország kezelje ezeket a helyzeteket. Az összes tagállamnak részt kell vennie a törvényes útvonalak működtetésében. Köszönöm a két reakciót, válaszadást. Alors on va passer au troisième... És akkor most rátérünk a következő napi rendi pontra. A Dublini rendszer reformja, kedves kollégák, 2016. május 4-én az Európai Bizottság benyújtotta a Dublin 3 rendelet módosítására vonatkozó javaslatait. Ez a az európai közös menekültügyi rendszer reformjának az első lépése a CAS reformja, ennek célja a jelenlegi menekült válság során felmerült hiányosságok kezelése. A az úgynevezett relokalizációs mechanizmus és a válság relokalizációs mechanizmus jelentéstevője Kirkhope úr, illetve a Dublin 3 szabályozás azzal kapcsolatban, hogy melyik tagállam felelős meghatározni azt, hogy a kísérlet nélkül utazó fiatalok nak van-e jogigényük nemzetközi védelemre, ennek a jelentéstevője Wikström asszony. Az év elején az Európai Bizottság a politikai frakciókkal konzultációt tartott az álláspontjával kapcsolatban, és az április 6-ai közleményében közzétette a két megközelítési lehetőséget. Ma eh, Mósel úr van itt közöttünk, aki bevándorlás és védelmi igazgatóság vezetője, igazgatója, és ő fogja bemutatni nekünk a javaslatot. Tessék, van a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság, ahogy önök is tudják, egy hónapja benyújtotta a Dublini re- rendszer módosításával kapcsolatos javaslatát. A jogszabályi javaslata csomag részét képezi ez ezzel az közös európai menedékrendszert szeretnénk megreformálni. A Dublini rendszer nagyon érzékeny, politikailag nehéz, és, de nagyon alapvető, jelentős lépés az európai menedékrendszer reformjának során. A jelenlegi státuszkó fenntartása ez nem opció, egyetlen tagállam sem tud szembenézni ezzel a válsággal egyedül, amelyel szembenéztünk, szembenézünk már egy ideje, ami érinti az frontvonalon Görögországot és Olaszországot. Most a Dublini rendszer reformjának két célja van. Az egyik, hogy hatékonyabb legyen a Dublini szabályozás, a másik pedig, hogy hozzáadjuk tegyük azt, amit az Európai Parlament már régóta követel, a szolidaritás elemét, az igazságosság elemével egészítsük ki a rendszert, hogy a tagállamokat ne hagyjuk egyedül a rendszerben. Ne hagyjuk őket magukra. Nos, ami a rendszer hatékonyságát illeti, tehát az első aspektusot, aspektust, az átjegyzési kérelmek nyújtására, benyújtására rövidebb határidők lesznek, tehát a tagállamoknak rövidebb határidők állnak rendelkezésükre. A tagállam mó közötti felelősség áthelyezésének a lehetősége megszűnik. Ez volt a másodlagos mozgásoknak a legnagyobb ok, kiváltó oka. Most, hogyha egy tagállamot felelősnek tekintünk, a rendszer szerint ez a felelőssége alól nem bújhat ki, ez fennmarad. Ez a másodlagos mozgásokat nem ösztönzi majd, sőt, meg a, okafogyottá teszi. Világos lesz az is, hogy a, a menedékkéremet benyújtó személynek abban a tagállamban kell maradnia a menedékkérem bírálásáig, amelyik tagállamot felelősnek jelölt ki a rendszert. Tehát a szolidaritás és az igazságosság érdekében el kell kerülnünk azt, hogy a bevándorlók kihasználják a szabályokat. Jelenleg a másodlagos mozgások a szolidaritást lehetetlenné teszik. Hogy most hadd térjek ki a szolidaritási mechanizmusra. Mi korrektív mechanizmusnak nevezzük ezt. Az azt jelenti, hogy automatikus kalkulációra kerül sor, tehát megnézzük, hogy e, e, mennyi az a menedékkérő, akinek az elhelyezése e, méltányosnak tekinthető. Két kritérium merül itt fel két kritérium, tehát, tehát az ország mérete, illetve az ország GDP-je. Ez a két kritérium, ami alapján meghatározzuk, hogy mi a befogadható, méltányosan befogadható menekült szám. Napi szinten aktualizáljuk az adatokat a menedék kérelmek benyújtásának megfelelően, és hogyha a referenciértéket 150%-kal túllépi egy ország, akkor ez aránytalan tehernek tekintjük, és a korrektív rendszer akkor fel, beindul. A rendszer emellett kitér azokra is, akiket a tagállamok áthelyeztek, tehát a resettlement elemet is figyelembe vesszük. És így a tagállamokat arra ösztönözzük, hogy, hogy legális bevándorlási útvonalakat határozzanak meg, vagy lehetőségeket határozzanak meg. Egy dolog, ami, kontr, ami ellentmondásos, ez az hogy a lehetőség, hogy optátot, tehát időleges optátot kerül egy tagállam. Ebben az esetben a szolidaritási alaphoz kell hozzájárulni 250 ezer eurót menedékkérőként, akit nem fogadott be az ország, hanem máshova irányították át. Hát ami a rugalmasságot illeti, a tagállamok rugalmasságát eh, illeti, eh, látják, hogy elég magas ez az összeg, ez a 250 ezer eh, euró menedékkérőként, tehát próbáljuk nem ösztönözni azt, hogy hogy ezt az opciót válasszák a tagállamok. Tudom, hogy ebben a tagállam, ebben a szakbizottságban inkább a második opciót támogatták volna sokan, ami a közleményben a második opció volt, ami azt jelenti, hogy megszüntetjük a földrajzi kritériumot, tehát nem veszük figyelembe azt, hogy hol lépett az Európai Unió területére a bevándorló, de meghallgattunk minden érdekelt felet, és úgy eh, gondoljuk, úgy látjuk, hogy amit javaslunk, annak az együttdöntésben van esélye. És nincs értelme az Európai Bizottságnak egy olyan javaslatot benyújtani, ami gyönyörűen néz ki papíron, de tudjuk, hogy az életben nem fogják együttdöntésben elfogadni. Úgyhogy amit most itt letettünk az asztalra, ez egy olyan javaslat, amiben kompromisszumra tudunk jutni a tanács és a parlament között a véleményünk szerint, tehát fenntartjuk a a belépési kritériumot, de e, a korrektív mechanizmust e, kidolgoztuk annak érdekében, hogy egy tagállamra helyezett terhet minimalizáljuk. Nem vizsgáljuk meg a bevándorlók e, választását. Tehát nem, fogjuk, nem, nincs, nem vagyunk tekintettel arra, hogy valaki Németországba akar menni, vagy Lengyelországba akar menni, egy európai menedékrendszert dolgozunk ki, a menedékkérő idejön, védelmet kér Európától, és nem egy konkrét tagállamban kér védelmet. Nem választhatja meg senki azt, hogy mely tagállamban kerül. Egyesek mondhatják, hogy igen, de van már valamilyen nyelvtudása esetleg a bevándorlóknak, ezt figyelembe kell venni, vagy valamilyen képzettsége, amit figyelembe kell venni, de mi úgy döntöttünk, hogy ezt nem tesszük meg, mert gyorsan akarunk, hatékonyan akarunk eljárni, ami működik. És hogyha a további kritériumokkal látjuk el a rendszert, akkor ez nagyon komplex lesz, azt szeretnénk, hogyha gyorsan lehetne haladni, az embereket gyorsan át lehetne helyezni. Az egyik kritérium, amit megválasztott, megváltoztatunk, ez a család kritérium, a testvérek, a testvérek is a családhoz tartoznak, gyakran hónapokig, akár évekig tart az út, és a családok az út során aztán újra egyesülnek. A figyelembe kell vennünk tehát a családok helyzetét, de itt Nyilván a menekültek sem akarnak, sem akarják, hogy a családjuktól elszakadjanak, de a család egyesítés szempontjából nagyon óvatosnak kell lenni, hogy ne ösztönözzük a másodlagos mozgásokat. Hogyha azt akarjuk, hogy működjön a Dublini rendszer, a, a tagállamokban nagyon fontos, hogy hogy egységesítsük a rendszert, hogyha valaki Olaszországban eh, kér menedéket, akkor ugyanazzal az esélye kell, hogy rendelkezzen, mint mondjuk Svédországban vagy Lettországban. Ez egy csomagnak a eh, része, tehát, eh, és így kell tekinteni, az Európai Bizottság új legislatív módosításokkal lépett elő a képesítések területén, e, illetve másik két területen még e, júliusban lesz tehát a teljes csomag. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen Musel úrnak, e, Wikström asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, először is a Muszol úrhez fordulok a bizottság részéről, köszönöm a bemutatóját, és köszönöm mindenkinek, akik bizalmukat fejezték ki azzal, hogy hozzájárultak, hogy én készítsem el ezt a jelentést. Amikor a közös európai menedékrendszert három éve lezártuk, ennek a kidolgozását lezártuk, azt reméltük, hogy egy olyan rendszer jött létre, ami működik a gyakorlatban a menedékkérők, az intézmények és a tagállamok érdekében. Nagyon sok dolog volt már akkor is, amit szerettünk volna máshogy csinálni, de összességében reménykedtünk abban, hogy sikerült meghatározni egy fenntartható menedékrendszert, amely tovább maradt fent, mint két évig. Most azonban világos, hogy csúfos kudarcot vallott ez a rendszer, nem biztosít igazságot az ideérkezőknek, a tagállamokat nem segíti a jelenlegi helyzet megoldásában, nagyon sok menekült érkezik az Európai Unióban, a rendszer kudarcot vállott abban is, és a véleményem szerint ez a legfontosabb pont, tehát, hogy az európaiak bizalmát nem sikerült megnyernünk ezzel a rendszerrel, és ezért látjuk ezeket a xenofób csoportosulásokat, amelyek minden tagállamban terjednek. Az elmúlt időszakban tulajdonképpen egy patchwork dolgoztunk, igyekeztük toldozgatni, fordozgatni a rendszert, de csak mostanra sikerült az alapvető reform lehetőségeit kidolgozni, amelynek köszönhetően egy gyakorlatban is életképes rendszert tudunk kidolgozni. Most tudunk tanulni a múlt kudarcaiból. Remélhetőleg egy olyan rendszert sikerült kidolgoznunk, ami két évnél hosszabb szavatosságú. Az Európai Bizottság az IASZ-val, Eurodakkal és az CEASZ-szal kapcsolatban benyújtotta a javaslatot és az egyéb menedék témák, a menedékkérés, az áttelepítési javaslat, és ezekkel kapcsolatban még várjuk a, a döntéseket a bizottságtól, vagy a javaslatokat a bizottságtól. Nagyon nehéz az Európai Bizottság által benyújtott mostani javaslatokról véleményt nyilvánítani mielőtt az egész képet megismerhetnénk. A jelentés, árnyék jelentéstevők szorosan együttműködnek, és a többi jelentéstevő, a többi téma jelentéstevője is együttműködik azért, hogy egy koherens rendszert dolgozzunk ki, és valóban fenntartható reformot fogadjunk el. Ami a Dublin illeti, az Európai Parlament hatalmas többséggel fogadott el egyértelmű iránymutatásokat, a, a kienge jelentéssel kapcsolatban néhány héttel ezelőtt, és ezek az elvek, erről biztosíthatom önöket, hogy engem ezek fognak irányítani a Dublini rendelet módosítása során. Három kritériumot hadd határozzak meg, amelyeket teljesíteni kell. Először is bármilyen rendszerben állapodunk meg, a végeredményben ennek működnie kell, mégpedig úgy, ahogy ezt valóságban elvárható. Az illúziók ideje lejárt, a menedékkérők és az Európai Uniós polgárok megérdemlik, hogy mi, európai politikusok, egy olyan rendszert hozunk létre, amely ellenálló, stabil és működőképes. Most biztosítani kell, hogy azok az emberek, akik nemzetközi védelemre jogosultak, ezt meg is kapják Európában. Másodszor, ahhoz, hogy működjön a rendszer, biztosítanunk kell egy sokkal igazságosabb felelősségmegosztást kell biztosítanunk a tagállamok között. Hogyha a rendszer továbbra is fenntartja az eddigi státuszkód, mely szerint néhány tagállam felelős az egész probléma megoldásáért, akkor ez megint összeomlik. Meg kell, be kell látnunk, hogy a felelősség megosztás nem egyszerű feladat, egyáltalán nem az. A kihívások hatalmasak, és ezeket nem lehet alábecsülni. Nem engedhetjük meg a rendszernek, hogy ebben a, ezzel a kérdéssel kapcsolatban irrealisztikus legyen. Egy olyan rendszer van szükség, amely ösztönzőkkel működik, és bizalmat teremt. Azok a menedékérők, akik elérik a partjainkat, kell, hogy bizzanak abba, hogy az európai rendszer meghallgatja őket, védelmet biztosít számukra, hogyha jár nekik a nemzetközi védelem, ha ezeket a feltételeket teljesítik. És a tagállamoknak bízniuk kell abban, hogy a 28 tagállam megfelelően alkalmaz ezeket az ösztönzőket a külső határok kezelésével is. Azok, akik az Európába érkeztek, de nem teljesítik a nemzetközi védelem feltételeit, azokat vissza kell fordítani. Mégpedig méltó módon. A polgároknak bízniuk kell abban is, hogy Európa a ö, elvárásoknak, elveinek megfelel, E, és e, képes a migrációval e, méltó és szervezett módon megbirkózni, amely az európai polgárok biztonságát is garantálja. Hadd biztosítsam önöket arról, hogy az árnyék jelentéstevőkkel nagyon kemény munkát végzünk. Két árnyék jelentéstevői ülésünk volt, és heti együlésre kerül sor a nyári szünetig, úgyhogy ez nagyon ambiciózus senkit nem szeretnék abban az illúzióban, senkit nem szeretnék abban az illúzióban ringatni, hogy egy, ez egy elkapkodott megoldás lesz. A jó munkához idő kell, és most ez az utolsó esélyünk, hogy jó munkát végezzünk. És hadd mondjam el azt is, hogy folyamatosan találkozom NGO-kkal, érdekelt felekkel, nemzetközi szervezetekkel, és másokkal, akiknek vannak tapasztalataik a helyszínről, hogy minél több mm, gondolatot begyűjtsek azzal kapcsolatban, hogy, hogy hogyan műjegyük sikerre ezt a rendszert. A tagállamot meggyőzni nagyon nehéz lesz, még akkor is, hogyha a parlament által kidolgozott álláspont nagyon messze van az egyes tagállamok álláspontjától, végén meg kell egyeznünk. Szerintem minden mindannyiunknak felelőssége eh, kimászni a eh, a, a, a gödörből, a Zsák utcából visszatérni, és eh, bízni egymásból. Igen, igen, azonnal lezárom. A közös menedékrendszert, tehát végig kell gondolni, folyamatosan és kreatívan kell dolgozni egy olyan megoldáson, amely a rendszerbe vetett bizalmat visszaállítja, ezzel tartozunk a menedékkérőknek, és eh, hogy megfelelő fogadtatásban részesüljenek, és tartozunk ezzel a polgároknak. Eddig kudarcot vallottunk, de ezt nem folytathatjuk. Kedves kollégák, az én ajtóm nyitva áll mindenki előtt, kreatív ö, javaslatokat várok mindenkitől, hogy hogyan tudjuk megoldani együtt ezt a nagy kihívást. Meg vagyok győződve arról, hogy nem csak képesek vagyunk rá, de kötelességünk is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Végszem asszony. Kedves kollégák, hat árnyék előadónk van, de látom, még Sleng asszony is jelentkezik. Nem tudom, hogy az néppárt részéről valaki szeretné bemutatni a véleményét. Nem, akkor Sleng asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony. We're not happy with the proposed Köszönöm szépen. Nos, nem titok, hogy szeretnénk megreformálni erősen a Dublini rendeletet, hiszen nagyon-nagyon messze van ez az eredmény attól, amit megszavaztunk a Kengem szól jelentésben, ami megemlítése került. Itt az első érkezés szerinti ország alapelvet szerettük volna megváltoztatni, illetve a, a megosztott felelősség volt nagyon fontos. És van egy kollektív igazságosági mechanizmus, ez igaz, de hogyan működik ez a gyakorlatban? Ez a 150%-os kritérium egy absztrakt matematikai kritérium, és nem veszi figyelembe a jelenlegi realitást, néhány tagállam befogadó rendszere már most az összeomlás szélén áll, és az sem világos, hogy az átmeneti kizárás hogy működik, ez megújítható, vagy pedig a tagállamoknak motiválni kell ezt a rendszert. És nagyon nehéz elképzelni azt, hogy a pénzügyi szolidaritás elégséges lesz. Az első mm, megérkezés szerinti tagállam alapelv mm, nem áll arányban azzal a felelősséggel, hogy nagyon fontos biztonsági elemzéseket kell el, el, ellenőrizni, vagyis felül kell vizsgálni több törvényt, hiszen öm, a procedurális, az eljáráshoz való jog és az alapjogokat gyakran ezek sértik számos személy esetében. Nagyon fontos a preferenciák kérdése is, amit ön is említett. Ez a parlament a múltban már kihangsúlyozta annak szükségességét, hogy, ki, hogy figyelembe kell venni azt, hogy a menedékkérő melyik országot preferálja. Ezzel kapcsolatban volt tavaly egy jelentésünk is, és szerintem csak így lehet elkerülni a másodlagos mozgást. De ha jól értem, a tagállami allokációkról szóló döntések teljesen önkényesek, véletlenszerűek, és ez abból a feltételezésből indul ki, hogy senki, egyik tagállam sem fogja szívesen befogadni az embereket, pedig ez nem igaz, hiszen vannak olyan tagállamok, akik igenis meg akarnak felelni a saját kötelességüknek. Illetve nem, nem hiszem, hogy ha a bizottság magasabbra tette volna a lécet a reform javaslattal, akkor ez összeomlott volna. És volt egy elszalasztott lehetőségük a kormányok részéről is, hiszen az lett volna, ott lett volna a legnagyobb lehetőség, hogy a kormányokat toljuk előre a felelősségvállalás terén. Természetesen továbbra is együtt kell működnünk ezeken a reformokon. Nagyon jó csapatunk van, és nagyon jó csapatvezetőnk is, Wikström koronő személyében, és azt hiszem, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez a javaslat a lehető legközelebb kerüljön ahhoz, amit ebben a parlamentben már nagyon sokszor kértünk, de senki nem figyelt ránk. Köszönöm szépen, Zsdarovszki úr következik. Köszönöm szépen. Metszalák kollega nevében Mise úr is nézek, és egyébként szeretném megköszönni a bizottságnak az, hogy megpróbálja megoldásokat kidolgozni a jelenlegi helyzetben, és hogy nagyon is aktív, és számos dokumentumot javasol, olyan dokumentumokat, amelyek már inkább realisztikusak, és Metzel asszony, és a saját nevemben is van néhány konkrét kérdésem, A prezentáció alatt merültek föl bennem ezek a kérdések. Hét darab rövid kérdésem lesz. Azt szeretném biztosítani, hogy nem szakít meg az asszony. Először is a a, a szállítás, az áthelyezés során kinek a felelőssége az adott személy hol lépte? Az a megérkezés szerinti ország, vagy a destinációs ország? Például, hogy egy adott személy erőszakos vagy bűncselekményeket követ el, akkor melyik bíróság felelős ezért? A második kérdésem, ki fogja kifizetni ezt az áthelyezést, ezt a szállítást, hiszen vagy repülőn, vagy bármi más közlekedési eszközben ennek költsége van. Aztán a másodlagos migrációt hogyan lehet elkerülni a cseh köztársaság, több tucat menekültet fogadott, de ezek a menekültek egy hónapon belül elmentek Németországba, pedig nagyon kedvesek voltunk velük, lakást is adtunk nekik, és a gyermekeiket beírtuk az iskolába, de mégis elmentek Németországba. Negyedik kérdés. A Genfi Egyezményt elolvastam. Talán mások nem olvasták ezt el. A kérdésem a következő, az, ez az Európa szerte való áthelyezés ellentmond-e a Genfi Egyezménynek? Nincs előttem a konkrét szöveg, de az szerepel benne, hogy semmilyen személyt nem lehet kényszeríteni arra, hogy egy bizonyos helyen éljen. És az ötös konkrét kérdésem, mi történik akkor, hogyha a másodlagos migráció megtörténik? Ki felelős az adott személyért? Hiszen a németek például nem tudják, hogy a Csehországba küldjék őket vissza, vagy Irakba. Hát ez egy elég nevetséges jogi helyzet. Hatos kérdés. Hogyan tudunk az embercsempészet ellenébe hatni? Hogyan tudjuk ezt megakadályozni? Ki fog dönteni abban, hogy kit hova helyeznek át? A Cseh volt egy vicc, hogy ha hazudok, akkor, akkor hadd nyíljon meg alattam a föld, és hadd repüljek át Nyugat-Németországba, és persze mindenki ezt akarta. Természetesen a Görögországba érkezők közül is mindenki Németországba akar menni, meg Svédországba. Csehországba senki nem akar jönni. Én beszéltem az emberekkel, és a az, az utolsó kérdésem filozófiai kérdés. Nagyon értékelem, amit önök tesznek, és Zotova asszony tevékenységét is nagyon értékelem a szicíliai misszió során, és ez egy filozófiai költői kérdés, erre nem kell válaszolni. Japán csak 15 menekültet fogadott be tavaly. Japán elég szolidaritást mutat vajon Európával? Vagy nem annyira? Winsberg. Köszönöm szépen, Altberg asszony következik. Köszönöm szépen, és köszönöm ezeket az információkat. Nos, itt időre van szükség. Én azt is hallottam, hogy akár három évig is eltarthat az, amíg összeállítjuk a közös partiőrség, határőrség és menekültügyi csomagot. Ezt azért nem lehet bármeddig elhúzni. Svédországban, az én országomban nagyon kaotikusnak érzik a szituációt, túlságosan sok ember jön. És van egy kérdésem. Hogyha a Dublin 3-at tartjuk irányadónak, ami csak a kísérő nélküli személyekre vonatkozik, most ezek a személyeknek lehetnek kívánalmaik, noha nem ők döntenek, és a kérdésem az az, hogy hogyan osztják el ezeket a személyeket? Ugyanúgy, ahogy a többi menedék kérőt? Egyszerűen megalapítják, hogy hány országba hányan menjenek. Svédországban 35 ezer embert vettünk föl, 99%-a ezeknek fiatal férfi volt, a kérdésem az, hogy ezeket az embereket mikor regisztrálják, és mikor lehet őket tovább küldeni a többi tagállamba. Ezzel kapcsolatban vannak már elképzelések? Például Csehországban, hogyha Csehországban gondolkodnak, akkor lehet, hogy ez nem fog nekik tetszeni, és visszamennek Svédországba, és ezt már említett a másik kollégám is, a költségek, a transport, az áthelyezés költsége is nagyon érdekes téma, és nem hiszem, hogy a tagállamok készen állnának arra, hogy legyen egy közös menekültügyi politika. Ezért is nem történik semmi. Hiszen számos tagállam egyszerűen nem tesz semmit, csak ülnek a babérjaikon, de ez azért van, mert nem akarják ezt a közös politikát. Ezt azért tudni kellene. Köszönöm szépen, Oisberg asszony, most pedig megadom a szót Álao úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony! A különböző nemzetiségeknek nagyon különböző az elismerési rátája a különböző tagállamokban, és pontosan ez az oka a másodlagos migrációnak és a menekült shoppingnak. Például tavaly 150 ezer ember sétált keresztül Magyarországon, Ausztrián, Németországon és Dániában, hogy ezután Finországban és Svédországban nyújtsanak be menedékkérelmet a menekült státusz megkapása nagyban attól függ, hogy melyik tagállamnak adják oda ezt a felelősséget, hogy e megvizsgálja, kivizsgálja a kérelmet. És ez a probléma továbbra is fenn fog maradni a jövőben is, még a, akkor is, ha Dublin rendszert felülvizsgáljuk és módosítjuk. Vagyis van egy nagyon erős ösztönző az illegális migránsok számára, hogy az első belépés szerinti országban ne regisztrálják magukat. És a belső határellenőrzés hiányában nagyon keveset tehetünk az ellen a jelenség ellen, hogy az emberek közvetlenül megcélozzák és oda mennek abba az országba, ahol a menekült, menekült kérelmüket pozitívan bírálják el az elvárások alapján. Az emberek Görögországba és Olaszországba nem azért érkeznek, mert ott szeretnének maradni, hanem azért, mert pontosan tudják, hogy észak felé akadálytalanul elmehetnek onnan, és véleményem szerint kötelezővé kellene tenni a tagállamok számára az, hogy automatikusan utasítsanak el olyan kérelmeket, amelyek amelyeket olyan személyek nyújtanak be, akik egyértelműen egy másik tagállamból érkeznek. Ez Olaszországon és Görögországon is csökkenteni a nyomást, mivel ezeket tranzitországoknak tekinti a legtöbb menekült. Köszönöm szépen, Aleo, és az utolsó felszólaló Radef úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Michel úrnak is ezt a prezentációt. Még mindig úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság által javasolt reform nem felel meg olyan számos feltételnek, amelyet a parlament, e, olyan követelményeknek, amelyeket mi támasztottunk. A dokumentumok alapján a menedék kérőknek kötelezően az a megérkezés szerinti országban kell benyújtani a meredék kérelmeket, és automatikusan ez az ország válik felelőssé értük. Ilyen formában érdemileg nem változtatjuk meg a jelenlegi helyzetet, hiszen Görögország és jövőben esetleg Bulgária lesznek ezáltal érintettek, és a jelenlegi menekült válság is világosan megmutatta, hogy ez a rendszer nem működik, és ezt meg kell változtatnunk. Világos az, hogy ezek az emberek nem akarnak az első érkezés szerinti országban maradni. Németországba akarnak menni, vagy Skandináviába. Nem olyan javaslat ez, ami ebben, ettől lényegileg különbözne. A család és a testvérek koncepcióját alapvetően meg kell változtatnunk. Feleség, férj ö, definícióját. Például, hogy azután kötöttek házasságot, miután megérkeztek. És ilyen formában elképzelhető, hogy világosá válik majd a számunkra, hogy ezeknek az embereknek milyen viszonyuk van a nemzetközi védelmi jogos jogokhoz, és lesznek kényszerház, kényszerházasságok, hogy felgyorsítsák a folyamatot, ezt kell megakadályoznunk és fontos nehézség az is, hogy nagyon gyakran nem rendelkeznek megfelelő okmányokkal ezek az emberek, amelyek alátámasztanak az ő személyazonosságokat, és például a menekült táborokban megkötött házasságok ilyen okmányok nélkül történnek, mindenféle anyakönyvvezető nélkül házassági bizonyítvány sem születkez, születik. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a kérdéseket. És lenne nekem is kérdésem. Konkrét választ kérek arra, hogy ez, ez az a radikális reform, amiről már Abramopoulos biztos úrtól korábban hallottunk, mivel a kollégáim alapján, kollégáim véleménye alapján ez inkább kozmetikázásnak tűnik, és ezek a javasolt mechanizmusok nem működnek, nem úgy működnek, ahogy szeretnénk, illetve úgy működnek, mint az előző rendszer is. És még egy kérdés. Mit gondol erről az automatikus mechanizmusról, ami automatikusan kiszámolja, hogy hány embert vegyen föl egy tagállam? Hiszen itt, itt ö, emberekről beszélünk, emberi lényekről, de itt csak számok szerepelnek. A legtöbb külső határbeli tagállamot nagyon komoly fenyegetések érik, hiszen a határőrök gyakran egyszerűen nem tudnak megfelelni ennek az áradatnak. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Nincsen varázslatos megoldás. Hogyha ahogy ugye meghallgattuk itt a képviselőket, azért elég sok ellentmondás van a felszólalások között. Miért? Mert nem egyszerű a helyzet. Emberekről van szó, akik Németországba, Svédországba akarnak menni. Ez a valóság. Hogyha bizottsági második opciót fogadjuk el, akkor is lesz másodlagos mozgás. Bármilyen opciót választunk, egyest, kettest, hármas, lesz másodlagos mozgás vagy pedig ezt az új kreatív opciót, az emberek oda akarnak majd menni, ahova eredetileg akartak menni. A rendszer tisztességes a tagállamok számára, de meg kell magyarázni a bevándorlóknak, hogy nem, nem áll érdekükben a tovább lépzés, lépés. Wikström asszonyon egyetértek, a teljes helyzetet csomagként kell kezelnünk, és konzisztenciát kell biztosítani az egyes intézkedések között, és az összes jogi szöveget ugyanolyan sebességekkel kell kialakítani, illetve végrehajtani. Az emberek továbbra is utazni fognak, továbbra is lesz másodlagos mozgás. Viszont ha csökkentjük az emberek jogát erre, illetve az, csökkentjük az emberek, az emberek jogát, akik nem tartják be az Európai Uniós szabályokat, akkor el kéne magyarázni ezeknek az embereket, hogy az életüket mentik, mi megvédjük önöket Európában, de tartsák be a szabályainkat. Hogyha tagállamot akarnak választani, vissza lesznek küldve. És néhány jogukat el fogják veszíteni, például napi díjat, vagy hasonlóakat. Azt kell biztosítanunk, hogy az emberek ne szegjék meg a rendszert. Egyébként soha nem lesz közös menedékrendszerünk. Amit javasolunk, az nem egy kozmetikai változtatás, ez egy lényegi változtatás. De facto állandó relokációs rendszert állítunk fel Európában. 150%-os küszöb Görögországban nagyon so, gyorsan be fog következni. Nézzük meg a számokat, nézzük meg, hogy Görögország GDP-hez képest, vagy a lakosság méretéhez képest hányan érkeznek már ma teljesül a küszöb, mert folyamatosan érkeznek napra napra a migránsok. Úgyhogy emiatt szinte állandóan Görögország számára működtetni kell majd a relokációs rendszert. Ezért nem támogatjuk a kettes opciót. A kettes opció esélye sincs a kettes opciónak, hogy a tanács elfogadja. Mi azt szeretnék biztosítani, amit itt a Libre Szakbizottságban is évek óta kérnek, hogy legyen egy tisztességes rendszer, legyen szolidáris a rendszer. Az egyetlen helyzet, vagy egyetlen lehetőség, hogyha a tanácsban kompromisszumot érünk el. Tudják, hogy a tanácsban is megosztottak a tagállamok. A parlamentben egységességet kell kialakítani, a tanácsban is egységességet azért, hogy meg tudjuk hozni ezt a kompromisszumot. A bizottság meghallgatta az összes pozíciót, és a bizottság úgy gondolja, hogy ez a legjobb megoldás, az egyes opció a helyszínen kell, hogy az ellenőrzéseket elvégezzük a másodlagos mozgás megakadályozására. Igazon Visztrom asszonynak operatív intézkedésekre van szükség ehhez. Készen állunk arra, hogy technikai szinten együttműködjünk, megmagyarázzuk, hogy működik a rendszer, ki fedezi a szállítási költséget. Például a mostani javaslat az, hogy a EU költségvetés fedezze a relokációs közlekedési vagy szállítási költségeket akik másodlagos mozgást végeznek, a, az érkezési tagállam feladata lesz, hogy visszaküldje a szemét abba a tagállamba, ahol elvileg kell, hogy tartózkodjon. Ez olyan, ahogy ez a mostani Dublini rendszer szerint is így van. Úgyhogy a, az érkezési tagállamnak kell erről gondolkodnia. Persze a részleteket ki lehet dolgozni, kidolgozhatunk alternatív megoldásokat, rugalmasak vagyunk e tekintetben. Minden esetre a mechanizmusra szükség van. Hogyha az átmegy a tanácson, az egy jelentős lehetőség lesz a menedékrendszerünk javítására. Preferenciák. Nagyon sokat gondolkoztunk ezen nem arról van szó, hogy mi teljesen elutasítjuk ezt az elképzelést. Megvizsgáltuk. Nagyon nehéz a végrehajtás. Nyelvi készségek. Vannak menedékérők, akik azt mondják, hogy Lengyelországba akarnak menni, mert tudnak lengyelül. Görögországba érkeznek. Hogy tudjuk ezt értékelni? hogyan lehet ezt nyomon követni, és mi az a szükséges, elégséges lengyel nyelvtudási szint, amivel mondjuk elfogadnánk azt, hogy ez az ember Lengyelországba mehet, és ne a hogy ne Csehországba küldjék. Aztán a képzettség. Hogyan tudjuk ezt összeilleszteni a tagállami igényekkel? Hogyan lehet a diplomákat ellenőrizni? működő relokációs rendszerre van szükségünk. Láttuk az elmúlt hónapokban, hogy nagyon nehéz a relokáció, nagyon sok nehézség merül föl, úgyhogy ne bonyolítsuk. Legyen egyszerű, hatékony, gyors a rendszer. Ezek a kulcsfontosságú kritériumok ahhoz, hogy működhessen a rendszer filozófiai kérdést is föltettek Japánnal kapcsolatban. Teljesen egyetértek az, amit mondott. Japánnak több embert kéne befogadnia. Reméljük, hogy Obama elnök által szeptemberre New Yorkba összehívott konferencián más részvevőkről több vállalást fogunk hallani, akár az öböl országokra is gondolhatunk, nem csak Japánra. Nagyon sok nemzetközi partnerek többet kéne tenni ebben a témában. Belső határellenőrzések. Nem gondoljuk úgy, hogy erre szükség van. A hotspot rendszerrel, amiről az előbb beszéltünk, mindenkit regisztrálunk, az első érkezési országban a teljes regisztráció megtörténik, bekerülnek az emberek a rendszerbe, és aki másodlagos mozgást végez, ez az információ meg fog jelenni az elvi érkezési országban is, és így a tagállamok meg tudják szervezni a relokációt. Szerintünk ez működhet. Egy működő, egyszerű, működőképes, egyszerű, hatékony rendszert kívánunk felállítani. Természetesen készen állunk arra, hogy módosítsuk az Európai Parlamenti Egyeztetés alapján, hogy javítsuk, készen állunk az elképzelések, a jobbítások tekintetében. De ahogy mondtam, emberekről van szó, olyan emberekről, akik bizonyos célországba szeretnének eljutni egyértelműen. És amikor megkérdezzük például, hogy miért Németországba akar menni, nem tudják, nem tudják objektíven, csak az emberkereskedőktől azt hallják, hogy ott esetleg majd kapnak munkát, de amikor rájönnek, hogy nem ez a helyzet, akkor lehet, hogy megváltozik az elképzelésük. Most látjuk, hogy nagyon sok afgán, iraki önkéntes visszafordítást kér. Mert eh, meg látják, hogy amit az emberkereskedők ígértek, az valójában nem igaz. A relokációs rendszerrel azt akarjuk elérni, hogy egyeztessünk a migránsokkal, és hogyha megmagyarázzuk a relokációs rendszert, akkor lehet, hogy egyre többen hajlandók ebben önkéntesen részt venni. Itt nem egy hideg matematikai rendszerről van szó, ez egy folyamat. Kísérnünk kell a migránsokat a folyamaton keresztül, tájékoztatnunk kell őket jogaikról, ezt a jövőben is meg fogjuk tenni folyamatosan, amint beindul a rendszer. Nem ellentétes a Genfi egyezménnyel mindez. A Genfi egyezmény a visszafordítás tiltásáról beszél olyan országba, amely nem biztonságos. Itt viszont Európai Uniós relokációs rendszerről beszélünk olyan tagállamokról, amelyek teljesítik a Genfi egyezményt. Úgyhogy e tekintetben senki nem kritizál minket. Elnök, köszönöm. Kedves kollégák, Metzola az esetében egy kivételes eljárás szeretnék alkalmazni, árnyék előadó, lehet, hogy másik bizottságból, de sajnos későn érkezett, de most megadom neki a szót, két percet kap. Köszönöm, elnök asszony. Gyorsan beszélek, ahogy tudják. Először is szeretnék köszöntet mondani a bizottságnak, Wikström asszonynak, mert a kezdetektől fogva nagyon nyitottan állt hozzá a témához, jó volt az együttműködés, és sikerült is jó eredményeket elérnünk. Egyértelműen szeretném azt elmondani, hogy hazám Málta, és egyébként a néppárti frakció nevében is mondhatom ezt, hogy véleményünk szerint a Dublini rendszer nem működik. A periférikus országokon túl nagy a teher, minden teher csak a periférikus országokra hárul. Alapvetően meg kell reformálni a rendszert azért, hogy az aki valóban működjön. Olyan rendszert akarunk, aminek az alapja az ténylegesen a szolidaritási elv. Együtt fogunk dolgozni az előadóval és a bizottsággal azért, hogy jó megoldásokat találjunk, olyan megoldásokat, amelyet a nagy többség el fog fogadni itt a parlamentben. Hasonló módon végül még annyit szeretnék mondani, hogy mindent megteszünk azért, hogy a másodlagos mozgások ügyében is megfelelő intézkedéseket hozzunk. Köszönöm, Metzola asszony. Wikström asszony, sokat beszélt már részletesen, de ha újra szót kér, esetleg végső megjegyzésekkel szeretne élni, akkor tessék. Igen, köszönöm a legfontosabb dolgokat már elmondtam. De azért szeretnék újra a kollégákhoz fordulni, és most, hogy Roberta is megérkezett, fontos, hogy közösen csapatban dolgozzunk, és lépésről lépésre haladjunk előre egy koherens, megfelelő rendszer irányába. Mindent megteszünk azért, hogy ez így működjön próbáljuk lépésről lépésre a közös pozíciónkat kialakítani, majd nyomon követjük a többi téma előrehaladását is. A tagállamok egyébként eléggé távol állnak a parlamenti véleménytől, hogy ha nem arról van szó, hogy esetleg pozitív eredményt el tudunk érni, nem egyszerűen muszáj, muszáj jó eredményt elérnünk. Úgyhogy köszönöm szépen, és tartani fogjuk ezt a jó együttműködési szellemet. Köszönöm, Vixom asszony, köszönöm a prezentációt. Ah, alors, chers collègues, kedves kollégák, a következő napi rendi pont az utolsó ma délelőtt, mégpedig Fájjon asszony mutatja be a jelentését. A 539-es 2001-es jogszabályjal kapcsolatban, vízum kérdése Koszovóval kapcsolatban, a biometrikus adatok az útlevelekben. A május 26-án javasolták, mutatták be a Libében ezt a javaslatot a bizottság részéről, és <clears throat> Ez a párbeszéd <clears throat> a vizummal kapcsolatban, a Koszovó elismerésével kapcsolatban merült fel. A jelentéstevő bevezetőjét fogjuk meghallgatni, Fajon asszony, és utána az ányik jelentéstevőket köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, egy nagyon fontos témáról van szó. Koszovó egy nagyon új, fiatal e, társadalom, és e, nagy reményekkel tekintenek felénk. Kérem, ezt ne felejtsék el. Én nagyon jól ismerem ezt az országot, ez egy nagyon összetett és érzékeny ország. Nagyon örülök, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt a vízumliberalizációval kapcsolatos jelentés tervezetet bemutathatom, illetve az, eh, az előrelépéseket. Miért ilyen eh, sürgős ez, kérdezhetik egyesek? Hát azért, mert ezt az országot túl sokáig izolálták, és még így is több mint 90 benchmarkot sikerült teljesítenie az ütemtervből. Ez több, mint kétszer annyi, mint bármely más nyugat-balkáni országban. A koszovói <clears throat> állampolgárok csak négy európai országba utazhatnak vízum nélkül, ez főleg a fiatalok mindennapi életét érinti. Főleg rájuk gondolok, amikor a vízumok meg, vízum megszüntetésről beszélek. Szeretném nekik ugyanazt az európai perspektívát biztosítani, mint más fiataloknak Európában, mert ezt a perspektívát véres háborúk vették el tőlük. Minél inkább elizolálunk, minél inkább elszigetelünk egy országot, annál inkább elterjed a szervezet bűnözés, illetve az úti dokumentumok hamisítása. A legjobb garancia arra, hogy egy ország újra a gazdasági fendőjés pályára áll, az az, hogyha bevonjuk és azt remélem, hogy hamarosan előrelépést láthatunk. Ez azonban a vízummentes utazásnak nem előfeltétele. Az Európai Bizottság javaslata egyértelmű. Koszovó teljesítette az elvárásokat az ütemtervben, és a két utolsó feltételt pedig még a parlament és a tanács elfogadás előtt teljesíteni fogják a kulcsfontosságú az, hogy a koszovói parlament ratifikálja a Montenegróval való határdemarkációs egyezményt. Ez a feltétel új feltétel a folyamat során került fel a listára, és mégis elkötelezett a koszovói kormány arra, hogy ezt teljesítse. Kedves kollégák, Koszovó egy nagyon modern és és ehm, kifinomult rendszert hozott létre a ehm, bűnözés feltárására. Ezt az Európai Bizottság is megerősítheti. Új technikai előírások, például a biometrikus útlevelek lehetővé teszik számunkra az ellenőrzést a határon, az EU-val és a releváns hatóságaival való együttműködés lehetővé teszi az esetleges fenyegetések fentárását. A vízum liberalizáció egy nagyon egyértelmű lépés, kézzelfogható eredményez a fiatalok számára főleg, tulajdonképpen mindenki megtalálja, mások, mások könnyebben megtalálják a lehetőséget arra, hogy utazzanak. És amikor Koszovóba utazok, akkor folyamatosan említem azt, hogy a vízummentes rendszerre vonatkozó feltételeknek teljesülniük kell. Manapság Európában még fontosabb az, hogy elismerjük az előrelépést, elismerjük azt, hogy ha egy ország a kritériumokat teljesíti, erősítsük a kapcsolatokat. Pozitív hírekre van szükség. Én bízom abban, hogy Koszovóval való szoros együttműködés nek meg lesz a gyümölcse, és Koszovó képes lesz a fennmaradó feltételek teljesítésére. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Fajon asszony. Most megadom a szót Gabriel asszonynak, az árnyék jelentéstevőnek, a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Köszönöm Fajon asszonynak, hogy bemutatta a jelentés tervezetét, mindannyian egyetértünk. Igen, az egyértelmű gondolatokra van szükség. Igen, amikor a vízumliberalizációról beszélünk, akkor a polgárokra vonatkozik ez. Az egyik legkonkrétabb intézkedés, amely, amely a Koszovóval való partnerségünket világosra teszi, világos az üzenetünk. Mi támogatjuk a vízum liberalizációt, de a az Európai Parlament hitelessége összefügg minden kritérium betartásával. Ezért szeretnék utalni arra, hogy nagyon fontos, hogy az, a felmaradó két kritérium is megvalósuljon. Nagyon fontos számunkra, amikor erre a két kritériumra utalunk, hogy ne felejtsük el azt sem, hogy mint parlament nem lehetünk következetlenek, mert ez a kritériumok betartását veszélyezteti. Ez a hitelességünket veszélyezteti, illetve Koszovó hitelességét is, illetve azoknak az országoknak a fáradozásait, amelyek már elérték a vízumliberalizációt a feltételek betartásával. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy ilyen szempontból nézzük az előrelépést, mielőtt a végső lépést megteszünk, ami a határokat illeti, igen, Montenegróban meg kell egyezni, hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy március 15-én már született egy döntés, ma a folyamat lezárása szempontjából ez nagyon fontos, hogy az Európai Unió számára az egyik legfontosabb alapelv, amely összeköt bennünket, az az, hogy egyetlen tagállam területi integritását sem lehet megkérdőjelezni. A másik pedig a szervezet bűnözés elleni harc. Ebben az irányban nagyon fontos lépések születtek, fenntartható eredményekre van szükség, ez az egyik előfeltétele a liberalizációnak. Az Európai Bizottság talán kicsit több információt adhatna nekünk, ami azt illeti, hogy milyen kihívások vannak még előttünk, mielőtt azt mondhatjuk, hogy a kritériumokat teljesítették. Azért ragaszkodom annyira a kritériumokhoz, mert a Koszovó elismerésével kapcsolatban még mindig van öt tagállam, akik nem ismerték el Koszovót, holott úgy tűnik számunkra, hogy, számomra, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor az országok elismeréséről beszélünk, akkor az, az azonosítási dokumentumok, személyi dokumentumok elfogadásáról is beszélünk. Fajon asszonynak gratulálok, a tagállamok a vízum liberalizációban részt kívánnak venni, hogyha a feltételeket teljesíti az ország, és hogyha tisztázzuk az ország státuszának a helyzetét. A mi politikai feladatunk az, hogy hozzájáruljunk a partnerség erősítéséhez Koszovóval, a vízumliberalizációval, liberalizációval, és az is a felelősségünk, hogy legyünk hitelesek, és tartsunk tiszteletben minden feltételt. Ez egy nagyon fontos eszköz számunkra. Köszönöm, Gabriel asszony, kedves kollégák, a tolmácsok. Még néhány perc hosszabbítás lehetővé tesznek, úgyhogy már, de már csak két percet tudok eh, személyenként adni, Spinelli képviselő. Grazie, Presidente, prendo la parola. Köszönöm, elnök asszony. Mári Krisztin Verzsia kolléga nevében szólok föl, ő az árnyék előadó ennél a jelentésnél, frakció nevében. Természetesen támogatjuk a vízumliberalizációt, de azt is szeretnénk hangsúlyozni, hogy minden kritériumnak teljesülnie kell. Sok kritérium van, Koszovó esetében 98 korrupció, szervezetbűnözés, emberi jogok tiszteletben tartása, különösen a romák esetében hasonló témák szerepelnek ellen ezen a kritérium listán, és ezért szeretnénk arra is emlékeztetni, hogy nagyon magas koszovói állampolgárok aránya, akik az Európai Unióban menedékjogot kaptak, elsősorban Franciaországban. Ez azt is jelenti, hogy vannak még olyan kritériumok, amelyek nem teljesülnek. Március 7-én az Európa Tanács Velence Bizottsága emlékeztetett arra, hogy Koszovóban még mindig szükség van független mechanizmusokra az emberi jogok tiszteletben tartásának elérés érdekében. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, Borner úr következik, ha jól lejtem a nevét. Köszönöm szépen, elnök asszony. Luna csak asszony nevében szólalok fel, aki nagy sajnálatomra ma nem tudott eljönni, felolvasom a szövegét. Nagyra értékeljük ezt a régóta már bizottsági döntés, miszerint szülessen meg a vízumliberációs rendszer Koszovó esetében. Nagyon fontos ez számunkra. A koszovói állampolgárok szempontjából gyors lezárást szeretnénk látni a folyamatnál, és a kötelező jogszabályok gyors hatályba lépését szeretnénk látni, hogy minden állampolgár ennek hasznát húzhassa. Köszönjük az előadónak azt, hogy világosra tette ennek a javaslatnak a fontosságát, és egy ambiciózus ütemtervet rögzített, amelyek kapcsolatban már egy jelentős tervezetet is összeállított. Annak az érdekében, hogy a további késlekedésre ne, terülj, ne kerüljön sor a folyamatban, nem lesznek módosítóink. A vízum liberalizáció egy olyan rendszer, amely az emberek közötti közvetlen kapcsolatot elősegíti, és az Európai Unióba iránt érzett szimpátiát növelik, különösen ezekben a nehéz időkben. A Nyugat-Balkánon Koszovó az egyetlen ország, ahol már 2010 óta ez folyamatban van, de más országokkal ellentétben ez, ez egyetlen ország, ahol, amelynek a polgárai nem utazhatnak szabadon. Egyedül a koszovói állampolgároknak van szükségük az Európai Unióba való belépéshez vízumra, és ez nagyon nagy feszültsége frusztrációt okozott a lakosság körében, másodrendű állampolgároknak tekintik magukat emiatt, és fontos az, hogy a két feltételnek megfeleljenek. Először is a a kormánynak a magas szintű elítél, elítélésekről, korrupciókról és a szervezett bűnözésekről egy anyagot kell összeállítani, illetve az ellenzéki pártoknak is meg kell szavazni a montenegrói határ kérdés. Fontos kihangsúlyozni azt is, hogy minden érintett ország esetében, Grúzia, Ukrajna, Törökország és Koszovó esetében szabad utazást kell biztosítani az állampolgároknak, egyenként külön-külön elbírálva, és nem csomagként. Nincs több időnk. Nincs több időnk, mondja az elnök asszony. Köszönöm. Most pedig megadom a szót Schmidt asszonynak, aki az Európai Bizottság képviselője. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság nevében köszönöm az előadónak ezt a az, hogy ez ilyen gyorsan összeállított ezt a jelentést, és hogy támogatja a bizottság javaslatát. A bizottság szoros figyelemmel kíséri a fejleményeket Koszovóban, és különösen abból a szempontból, hogy mennyire felelnek, felel meg Koszovó a két még függőben maradt kondíciónak a vízum liberalizáció kapcsán folyamatosan tájékoztatjuk a szakbizottságot erről, illetve megadom a szót Benedek Mártonnak, hogy a, a két benchmark a kapcsolatban miek a legutóbbi fejlemények. Köszönöm szépen, Gabi, és köszönöm elnök azt, hogy néhány szót hogy mi a, szeretném elmondani, mi a helyzet ezzel a két függőben maradt feltétele. Tudjuk azt, hogy a kormány teljes mértékben elkötelezett a tekintetben, hogy a montenegróiak ratifikálja ezt az egyezményt, ahogy önök is látták a hírekben. Ez egy nagyon vitás kérdés a lakosok körében. Itt különböző politikai szereplőkkel kell egyeztetnünk Koszovóban, és azt kell biztosítanunk, hogy amikor ez benyújtása kerül a közgyűlés elő, akkor megfelelő támogatást megkapja a notifikációhoz. Vagyis egyértelmű, hogy ennek az időzítése a kormány kezében van, de elkötelezettek a ratifikáció mellett, ezt szeretném elmondani hiszen ez egy hosszú folyamat eredménye Montenegróval. Ami a track recordot illeti, a múltban 31 súlyos bűnözési és korrupciós esetet dosszézott az ország, ehhez még további két eset feltárása és kivizsgálása került hozzá. 17 vádemelés történt ezekben az esetekben, és 15 bírósági folyamat zajlik jelenleg, tehát ez ezek azok a számok, amiket Koszovó fel tud mutatni, vagyis már vannak bűnügyi eljárások, korrupció és magas szintű szervezetbűnözési tevékenység kapcsán. Ez még természetesen nem jelenti azt, hogy kézzelfogható eredmények is születtek, hogyha a betű szerint veszük ezeket a kondíciókat, akkor itt eredményekről van szó, ezek még nincsenek és azt látjuk, hogy ezt már májusban is elmondtuk, hogy már van egy eredmény, egy esetben van eredmény. Ezt az információt kaptak a kormánytól, de a többi 14 esetben remélhetőleg legalább első fokon megszületik az ítélet belátható időn belül. Ez természetesen szeretnénk megkapni a koszovói hatóságoktól, és természetesen a napja, amire ezt megkapjuk, ezt az információt a parlamenttel és a tanácsra is megosztjuk ezeket. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony. Kész még szólt? Igen, tessék. Szeretném megköszönni ezeket a konstruktív hozzászólásokat és a bizottság információját is, és hálás vagyok ezért a pozitív szellemiségért, az egész eszmecsere során. Minden információt megosztok önökkel is, és nagyon remélem, hogy még a vízumliberalizációs rendszer hatába lépése előtt megfelel a két kondíciónak az ország, ahogyan ezt az előző jelentésemben is kihangsúlyoztam. De szeretném elmondani, hogy több mint 90 technikai jellegű kritérium van, ezért nagyon világosnak kell ezt látnunk, hogyha ezeket a benchmarkokat az ország eléri, teljesíti, akkor politikai követelményeket ne tegyünk ezekhez hozzá, és minden egyes országot a saját érdemei alapján bíráljuk el. És remélem, hogy a parlament ratifikálni fogja a határ egyezményt, noha ezzel kapcsolatban múlt, múltban nem volt probléma de mindenek dacára szorosan együttműködünk a koszovói hatás, hatóságokkal, hogy lehető leghamarabb előjük a vízum liberalizációt. Köszönöm szépen, Fajan asszony, kedves kollégák, köszönöm mindenkinek a részvételt a mai ülésünkön. Fajan jelentés határideje június 24-e déli 12 óra, és délután ülésünket a Bécsi misszió eredményeivel folytatjuk, illetve az Európai Uniós 2015-ös emberi jogi jelentéssel folytatjuk. Mindenkinek kellemes ebédszünetet kívánok!